Good afternoon, colleagues. Um, jó napot kívánok, kedves kollégák! A délutáni munkánkat először is a napirend elfogadásával kezdjük. Néhány bejelentine valóm is van, mielőtt megkezdenénk a munkát. Az első pont a napirendnek az el, ö, elfogadása, és javaslom, hogy a holnapi vitához egy 18. pontot tegyünk hozzá, ez az írásos kérdésekre az október 16 Sophie Intevelt javaslatához egy kérdés. A Yahoo az e-mailek figyelése az amerikai biztonsági szolgálat részéről. Hogyha ezt nincs elemet, és akkor javaslom, hogy ezt fogadjuk el. Ezt követően van a Dán, Maltai, Magyar tanácsosok holnap nem lesznek elérhetőek, és a koordinátori ajánlások vannak a 205-ös szabály alapján, jelentéstevőnek a kinevezése, akit kineveztek a 2012-es EU a minimum standardjai a bűncselekmények áldozataira, és ezt a FEM bizottság javasolta, és egy koordinátorok Bóni úrnak a javaslata alapján kineveztük őt az ITRE bizottságnak a az Európai Cloud kezdeményezéshez. Hogyha ezeket a koordinátori ajánlásokat elfogadják, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Ezennel pedig még egy bejelenteni való van. Holnap elektronikus szavazásra kerül sor. Kérem, hogy a kollégák hozzák majd el a szavazókártyáikat. Gomez asszonynak van egy ügyrendi felvetése. Igen, köszönöm. Szeretném megismételni azt, amit múlt héten már mondtam. Írtam elnökünknek, és azt kértem, hogy legalábbis kérjünk magyarázatot a bizottságtól. Günther Öttinger biztos úr kijelentéseivel kapcsolatban, ami rasszista, homofób és nőket becsmérlő szavakat használt, és szerintem ez egy biztos részéről teljesen elfogadhatatlan. Ráadásul pontosan egy olyan biztosról van szó, amelyik további felhatalmazásokat, felelősségi köröket kapott Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy megfelelő meghallgatás nélkül ilyen történhetett ebben a parlamentben, és legalább magyarázatokat kellene kérnünk azzal a mondattal kapcsolatban, amit Öttinger biztos úr mondott, és ami szerintem elengedhetetlen, és szeretem volna egyrészt, hogyha a tagok tudják, és mindenképpen ezt a magyarázatot igényeljük a bizottságtól. Elnök, köszönöm szépen, Gomes asszony, ha nincs más ügyrendi pont, akkor kezdhetjük a munkát. Az, amiket, amit ön kért, ezt tovább adtam én, illetve egy másik kollégával együttműködve, és a koordinátorok elé terjesztettük, hogy megfelelő lépések történjenek, de köszönöm, hogy ezt ismételten felvetette, kedves kollégák. Akkor most rátérhetünk a ma délutáni munkánk lényegére, ami a meghallgatás a kékkártyával kapcsolatban. Üdvözlöm vendégeinket, köszönöm, hogy eljöttek hétfő délután, és ha először is szeretném bejelenteni a részlet. Kicsit furcsa, hogy jelentéstevő is vagyok egy személyben, meg elnöklök is. Szeretném üdvözölni vendégeinket is. Tehát, kedves részvevők, hölgyeim és uraim, Azért vagyunk, azért jöttünk össze, hogy a kék kártya kérdéseit felülvizsgáljuk. Mint a kollégák tudják, ez mindenképpen egy érzékeny és nagyon fontos felülvizsgálati kérdés. Az ill, a legális bevándorlás kérdése már többször szerepelt bizottságunk előtt, és ez egy olyan kérdés, amivel ezzel a szakbizottság foglalkozik, és nagyon komolyan veszük és itt arra próbálunk rávilágítani, hogy mik a legfontosabb kérdések, és milyen kontextusban, és ezzel kapcsolatban hívtunk meg olyan szakértőket, akik tájékoztatást tudnak adni a képviselőknek, az árnyékjelentéstevőknek, és hogy hogyan is néz ki a kék kártyának a felülvizsgálata a jogalkotási javaslat a 2009-es irányelvet helyes, helyébe lépne, amely nem működik ki igazán megfelelően. Ez nagyon fontos, mert látnunk kellett, hogy ez a jelenlegi eh, kikártyát nem nagyon használják, eh, nagy sikernek gondoltuk, de mégiscsak felülvizsgálatra van szükség. Eredetileg arra volt, hogy magasan képzett munkaerőt vonzon a világ minden részéről, olyan területeken, ahol munkaerőhiány van az Európai Unióban. Ez megerősítené az uniónak a versenyképességét, és segítene az öregedő kontinens demográfiai helyzetének alakulásában is ugyanakkor az a az egyetlen javaslat, ami a legális bevándorlásra lehetőséget ad. Az elmúlt időszakban azonban a menekültválsággal foglalkoztunk csak, és a hosszabb távú megoldásokra nem fordítottunk el figyelmet, nevezetesen a legális bevándorlásra. Alapvetően ezt teszi szükséges és fontosá a kékkártya felülvizsgálát, tehát, hogy ezek a dolgok a helyükre kerüljenek. Az egyik javaslat egy új politikának a megfogalmazása, ami, ahogy ez szerepelt is a 2015-ös bizottsági javaslatban, ami egy javaslat arra, hogy jobban kezeljük a migráció kérdését. A modernizációja a kék kártyának az az a legfontosabb elem, ami a jogalkotást indokolja, és a legális bevándorlás a holisztikus megközelítésnek elengedhetetlen része, ahogy ez szerepelt is a múlt évi állásfoglalásokban is. Tehát nagyon is úgy látjuk a kék kártyát, hogy ennek a holisztikus megközelítésnek egy része. Ma az a célunk, hogy megvizsgáljuk ezt a témát, megnézzük a gyengeségeit, és egyben lehetőséget adjunk arra is, hogy elgondolkodjunk az Unió munkaerő bevándorlási politikájával kapcsolatban, ami a Szociális és Munkahogyi Szakbizottságot is érinti, illetve főként hozzájuk tarték. Készült egy értékelő jelentés, a jelenlegi kékkártya rendszer nem lett olyan sikeres, és nem hozta meg mindazt, amit reméltünk. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, és ezzel a kérdéssel kellene foglalkoznunk. Mivel erre a kérdésnek raportőrje, jelentéstevője is vagyok, nagyon fontosnak tartom, hogy meghallgassuk vendégeinket ezzel kapcsolatban. Most fogalmazom ezt a jelentést, és a szak, az foglalkoztatási szakbizottsággal osztjuk ezt a kompetenciát, munkát, és eh, december 8-án kerül majd eh, bemutatásra ez a jelentés, eh, és jövő év tavaszán kezdenénk meg a tárgyalásokat. Először is egy kritikus értékelést kívánunk végrehajtani. Az OECD képviselői, az Európai Bizottság és szakemberekkel együtt elemezzük, hogy tulajdonképpen mire is lenne szükség Európai Uniós politikában, jogalkotás területében, és ennek megfelelően javasolnák az intézkedéseket. Majd pedig megvizsgálnánk a nemzeti helyzeteket is, hogy milyen mértékben és mennyiben adna többet az új kékkártya rendszer az egyik javaslat az az, hogy a paralel, párhuzamos nemzeti rendszereket megszüntessük, amikor harmadik ország állampolgárairól van szó. És meg, az is fontos megnézni, hogy milyen hozzáadott értéket hozna az uniós kékkártya szemben az egyes tagállami megoldásokkal. Tehát az egész unió számára mi lenne az a hozzáadott érték a jelenlegi nemzeti eljárásokkal szemben? Végül pedig fontos, hogy a nemzetközi migrációs szervezettel együtt is megvizsgáljuk, hogy a munkaerő vándorlás tekintetében is ez mit jelentene. Kedves kollégák, tehát ez lenne az a vizsgálat vagy áttekintés, amit délutánra terveztünk, és szeretnénk meghallgatni vendégeink részéről és tagjainktól. Mind a egyes panel végén lesz kérdésekre is lehetőség, amikor kérdezhetnek a képviselők. Azt is tartsák szem előtt, hogy webstreamelik ezt az ülést, és a hozzászólások is rögzíté, hangrögzítésre kerülnek. Tehát először is az első előadást az OECD Európai Szakbizottság kutatási projektje keretében került kidolgozásra az európai bevándorló munkavállalókkal lenne. Először is szeretném üdvözölni Jean-Christophe Dumont, a migrációs politika szakembert, a nemzetközi migrációs osztályától jött az OECD-nek, és be fogják mutatni az OECD-s kollégák egy kutatási munkát végeztek a bizottsággal közösen, és nézték, azt nézték meg, hogy milyen a helyzete, milyen javaslatokat lehet a kék kártyához tenni. És ezek a, ezt a az előadást megtart, megtalálják a háttérdokumentumokban is, illetve a weboldalon is elérhető. Akkor először is átadnám a szót a két szakértőnknek, és akkor önöki a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy öröm, hogy megoszthatunk önökkel néhány eredményét a kutatásnak, amit az Európai Bizottsággal közösen végeztünk. Ez tulajdonképpen messzebb menő, mint maga a kék kártya kérdése. Egy globális megközelítést alkalmaztunk arra, hogy az Európai Unió mennyiben képes vonzani szakképzett munkaerőt. A kulcskérdés, amivel foglalkozni kívánunk az előadásunkban, az az, hogy az Európai Unió képes-e vonzani azt a munkaerőt, amire szüksége van, hajlandók-e azok jönni, és mit lehet tenni, és hogyan lehet javítani az uniónak a vonzerejét. A, az üzenete ezekre a kérdésekre, hogy önök is látják, az unió nem teljesít úgy, mint lehetne a ö, tehetségek vonzásában. A második kérdés a ez, hogy a hozzáadott érték hogyan lenne elérhető, hogyan lehetne javítani a helyzetet egy nagyon konkrét ajánlásokkal, de azt gondoljuk, hogy ehhez egy globális megközelítés szükséges, ami meghaladja a kékkártya rendszert Először is infor, tájékoztatásként szeretném bemutatni, hogy ez valószínűleg nem meglepő, hogy ugyanannyi bevándorlót fogad Európa, mint az Egyesült Államok, ez kb. egy millió. Itt látható az is, hogy a lakosság arányaihoz képest ezek mit jelentenek. De az is látható, hogy a migráció Európában sokkal kisebb arányú, mint más országban, például Ausztráliában, Kanadában, vagy másod, ahol ugyanannyi a, nagyjából a lakosság. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az Unió melyiket is tud vonzani, körülbelül 15% az alacsonyan képzett munkaerőből, OECD országokból, az Unión belülről, minden harmadik bevándorló az unión belüli. Ami pedig láthatjuk itt az oktatási szinteket, Ért, hogy következőnél, hogyha a, nem a bevándorlókat, hanem a bevándorlási szándékot vizsgáljuk, hogy hányan szeretnének a világ különböző részéről más országba menni, akkor láthatjuk, hogy nagyjából hasonlóak az eredmények, bár egy kicsit alacsonyabb. Körülbelül 14% az alacsonyan képzett, akik az Unióba szeretnének jönni, de 47% a magasan képzetteknek. Ez nagyon érdekes ez a grafikon, mert azt mutatja, hogy többen szeretnének inkább az Unióba jönni, mint az Egyesült Államokba. A kérdés az, hogy miért csak annyian jönnek ahányan. A következő, ha jobban megvizsgáljuk a származási országokat, az unió a preferenciális célállomása az európaiaknak, hát ez nem meglepő, de a magasan képzett szubszaharai térségi afrikaiaknak is. Európában, az Unióból ba szeretnének jönni a legmagasabban képzettek, ezt is itt láthatjuk. Az egyik dolog, ami teljesen világos, hogy az Unió a nemzetközi szinten ta, ö, diákokat is vonza, kb. 900 ezret, nemzetközi ö, diákok a harmadik országokból 2012 óta jönnek, 2013 óta legalább annyira vonja, vonza a diákokat, mint az Egyesült Államok. Körülbelül 15 százalék. Más országokban, Ausztráliában, Kanadában, vagy az USA-ban 35 százalék következő. Ha megkérdezzük a munkaadókat erről a kérdésről, ahogy itt látható, ez a World Global Competitiveness jelentéséből jön, származik. A munkaadók kevésbé találják vonzónak az OECD országokat, illetve nehezebben tudjuk vonzani a, a nagy tehetségeket és megtartani is. Mit jelent ez a migráció, munkaerő migráció politika szempontjából? A lényeg az az, hogy a legtöbb OECD országnak magasan képzett munkaerőre van szüksége, és a ö, politikái konvergálnak, tehát megel, ö, egyszerűsítik a ö, munkavállalási célú bevándorlást, vagy például fontos, hogy meg lehetővé teszik, hogy a, a házastárs is tudjon munkát vállalni, és a munkaadóknak és a bevándorlókra kell bízni azt, hogy a legmagasan képzettek jöjjenek. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a koordináció és az együttműködés az országok között mindenképpen hozzáadott értéket teremthet. Az egyik a az uniónak vannak előnyei, a sokszínűség, a harmadik a volumengazdaság, hogyha együtt tudunk dolgozni, és a harmadik az pedig az elérhetőség. Az uniós politika e tekintetben hozhat újat és változtathat a helyzet, és nagyon fontos a versenyhelyzet javulása. Végezetül, mielőtt átadnám a kollégámnak a szót, hogy ajánlásokat is tegyez, és amit szeretnénk megosztani gondolatokat, itt azt láthatjuk, hogy milyen folyamatokon keresztül jönnek, kerültek elfogadásra a különböző megközelítések. Itt mutatja az átfogó megközelítés, sok tekintetben foglalkoztunk a különböző részletkérdésekkel, másik, hogyha az uniónak sikerül egységes sztenderdeket elfogadni, akkor rugalmasabb és hatékonyabb lehet a, a szükséges tehetségek vonzása és megtartása. Átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. E, van egy sor ajánlásunk, amely sokféle területet ölel fel a migráció menedzselésétől kezdve más területekig az Európai Unióban. Nem csak arról van szó, hogy a tartózkodási engedélyt megkaphatják, és ezért vonza őket az Európai Unió. Nem csak az a kérdés tehát, hogy mi a neve az engedélynek, és hogy milyen körülmények között lehet megkapni természetesen a feltételek az, képzik az egyik legfontosabb elemet, de a kék kártya sikeressége alapján azt tudjuk mondani, hogy legalább tízezer olyan ember van, aki a jelenlegi feltétek mellett meg kellett volna, hogy kapja az e- a kék kártyát belépéskor, de csak fele annyi kapta meg, volt, aki más tartózkodás engedélyt kapott, volt, aki nem kapta meg. Hogyha megnézzük az USA-t, akkor azt látjuk, hogy Kanada és az USA körülbelül 60 ezer nagy, magasan képzett migrást fogad be évente, tehát nálunk sokkal alacsonyabb a szám hogy mit lehet nézni, hogy milyen különböző szempontok vannak, amely szerint az Európai Unió közös hozzáadott értéket is tudna adni ehhez a kérdéshez. Ezt tekintettük meg, nem fogok mindent felsorolni, de először is az általános keret nagyon fontos lenne a migráns munkaerő számára, a képzettségek elismerése, az átvihetőség az európai országok között, az, az adatbázisok összehasonlíthatóságának, illetve összehangolásának fontossága, hiszen ez is sokkal hatékonyabbá tenni a munkavállalók munkakeresését, illetve a munkaerőpiaci vizsgálatot a standard Schengeni vízumkérelmekhez hasonlóan a kékkártya kérelmet is harmonizálni lehetne és meg lehetne erősíteni az EU migrációs portált is, amely bevándorlási portált, amely gyakorlatilag az első kontaktpontot képzi a nemzetközi bevándorlók előtt. Végül pedig, ahogy elmondtuk, a politika hatását kell növelnünk, és hozzáigazi, hozzá kell igazítanunk a gyorsan változó gazdasági körülményekhez a változás képességét is. Tehát az első terület az az, hogy hogy tudjuk -e egyáltalán megismertetni ezt a kék kártyát a magasan képzett külföldiek előtt, hogy tudjuk a brandinget sokkal hatékonyabban végezni. Ezzel kapcsolatban sok mindent elmondtak már, de Tudjuk, hogy vannak külön haszna, van külön haszna ennek a kék kártyának, például az, hogy gyorsabban lehetne például a határátkelőkön átkelni, vagy egy másfajta, másfajta tartózkodási engedélyekre váltani, illetve más országokban munkát vállalni. Ez megkönnyíteni, illetve aktivizálna a kék kártyát. Aztán sem az munkaadók, sem a munkavállalók nem tartották sokkal előnyösebbnek a kékkártyarendszert, mint a már kialakult nemzeti rendszereket. Úgyhogy ezt kell, ezen is változtatni kell. Le, képessé kell tenni az rendszereket arra, hogy egymás között átjárthatóak legyenek, hiszen úgy akkor sokkal könnyebb lenne egy adott nemzeti rendszerből átléptetni a kékkártyás rendszerbe az érkezőket. Ö, aztán a fizetés, illetve a bérküszöb kérdését is nagyon alaposan megtekintettük. Ez az egy grafikon mutatja az, hogy ez hogy néz ki. Lát, az látható rajta, hogy a különböző tagállamokban mennyire nehéz kék kártyát kapni. Az oszlopok azt mutatják, hogy az összes lakosság, teljes munkaidőben dolgozó lakosság bére mennyi, és ebből azt láthatjuk, hogy, és, és összehasonlítjuk a kékkártyás bérküszöbbel. Nagyon nagy itt is a szórás, azt már látjuk, és azok a, az oszlopok, amelyek nem sötétkékek, azok a, például a piros oszlopok, azok azt mutat, azokat az országokat mutatják, ahol nincs kék kártya, és az is látszik, hogy itt a bér küszöbök szempontjából sokkal könnyebb elérni a kék kártya, illetve teljesíteni a kék kártyás követelményeket, mint a többi országban. Például az Egyesült Királyságban is úgy, úgy alakulnak az adatok, hogy a az adott képző, adott lakossági szegmensen belül kétharmada az, aki többet keres, mint a kék kártyás küszöb. A fiataloknak nagyon nehéz bejutni a rendszerbe, nagyon nehéz fel, megfelelni a kékkártyás fizetési követelményeknek, mert a kezdő fizetések nagyon alacsonyak. Úgyhogy még hogyha fel is emelnénk a, a, még hogyha meg is erősítenénk ezeket a képességet azzal, hogy leszállítjuk a fizetés, a bérküszöbb követelményeket, valamennyit segítene azért az ügyön, de igazából az EU blukártya, a kékkártya népszerűségét nem növelné. A, a bérküszöb leeresztése, illetve a fiatalok és a frissen diplomázottak számára külön feltételek felállítása külön, felállításán kívül még a szerződések hosszúságának követelményén is választatni lehetne, illetve a mobilitás előtt meghatározott várakozási idő hosszúságán is. A, ezen kívül a hosszú távú tartózkodásra jogosító jogos, jogosító dokumentumokhoz is sokkal gyorsabban kellene tudni át, átállni a kékkártyás rendszerből, hiszen nagyon sokszor ezért esnek ki a rendszerből a munkavállalók. Végül pedig van egy akadály, amely a képzések kölcsönös elismerésére vonatkozik, illetve ezzel kapcsolatos. Itt az lenne hasznos, hogyha lenne már egy ilyen előzetes szűrőrendszer, amelynek alapján tudni, tudni lehet, hogyha a fizetés és egyéb követelményeknek megfelel az illető, akkor minden esetre a képzettsége alapján jogosult a kék kártyára. Ezek azok a javaslatok, amelyekkel érni tudunk. 300 oldalas publikációról van szó, de ezek voltak a legfontosabb vonások, amik véleményünk szerint segíthetnének a kékkártya népszerűségének emelésében. Elnök, köszönöm szépen mind a kettőjüknek az előadás, biztos sok kérdést fognak kapni, de ezeket egy kicsit, ezekkel még egy kicsit várunk. Most Laura Korádónak adjuk meg a szót, aki az Európai Bizottság migrációs főosztályától jön, és ő is ö, egy előadást fog tartani. Köszönöm szépen a jelenlevő árnyék előadóknak, hogy jelen vannak. Köszönöm, hogy Laura most be, fogja mutatni a kékkártyának felülvizsgálatával kapcsolatos különböző pontokat. Tessék, Laura, öné a szó. Igen, köszönöm szépen elnök és köszönet az OECD-s kollégáknak is a ismertetésért. Ugye bemutatták az a tanulmányt, amit együtt végeztünk a munkavállalói célzatú bevándorlással kapcsolatosan. Ugye szélesebb körű ez, mint a kék kártya, illetve a magasan képzett bevándorlók foglalkoztatása, de része a hatástanulmánynak. Ami a fizetési küszöböt illeti, Jonathan is említette, hogy fontos ennek a küszöbnek a meghatározása. Mm, valóban eh, korábban már bemutattam az új javaslatot, de eh, most eh, szeretném hangsúlyozni azokat az aspektusokat, amelyek vitatottak voltak, kérdéseket vetettek fel, bár egy részüket már sikerült tisztázni itt a parlamentben, illetve külső kommentátorok is megkérdeztek bizonyos aspektusokat. A kék kártyás rendszer sokkal befogadóbbá és rugalmasabbá kívántuk tenni, hogy működőképes legyen tényleg, illetve sokkal több embert vonzon az OECD kollégáktól hallhatták, hogy Európának nagyobb potenciálja van, több magasan képzett munkavállalót tudna befogadni, sokkal nagyobb befogadó képessége van, mint más országoknak, illetve eh, a szándékot is jobban fel lehetne kelteni, hogy jöjjenek az EU-ba ezek a magasan képzett emberek. Mindenek előtt a fizetésekkel kapcsolatban Jonathan szerintem nagyon világosan elmagyarázta, hogy a jelenlegi eh, kékkártyás küszöb eh, túlságosan magas, igazából eh, a mesterségesen magas, hogyha összehasonlítjuk a nemzeti rendszerekben alkalmazott küszöbökkel a tagállamokban, illetve más országokban, úgyhogy lejjebb is vittük ennél azoknál fogva 1,4-es arányt alkalmaznánk. Ez lenne a minimum, amit a tagállamok megállapíthatnak a kékkártyára való jogosultság megállapításakor. Erről még fogunk beszélni. A tagállamok alapítják meg tehát a küszöböt a saját belföldi átlag jövedelem alapján. Um, a minimum van csak előírva, ennél lehet magasabb a mm, kollektív megállapodások, a munkahogyi jogszabályok, az egyenlő bánásmód elve alapján. Tehát lehet magasabb ez a fizetés, hogyha ez a jogszabályoknak, a kollektív eh, szerződéseknek, eh, illetve az egyenlő bánásmód elvének így jobban megfelel. Tehát mi egy tól ég ö, ö, mezőt határoztunk meg, ezen belül azonban a tagállamok szabadon határozzák meg a küszöbértéket. Aztán a ö, friss diplomások ról elhangzott, hogy nem tudnak hozzáférni a kék Azt javasoltuk, hogy nekik alacsonyabb küszöb érvényesüljön. A diákok és a kutatók esetében, hogyha az EU-ban szerzett diplomát valaki, akkor 9 hónapos türelmi idő érvényesül. Aztán a befogadás, a rugalmasság, a gyorsabb ügyintézés vonatkozásában többi új javaslat is van a munkavállalókat ismerhetnek el a tagállamok, hogy felgyorsítsák a folyamatot például. Tehát ennyiben szólnék a rugalmasságról és a befogadó jellegéről a javaslatnak. Ezzel párhuzamosan nagyobb harmonizációt is meg akartunk valósítani, hogy az EU-ban minél inkább egységes legyen a rendszer, és így láthatóvá váljon az EU hozzáadott értéke. Itt gondolni kell a nemzeti eh, rendszerek és a kékkártya csatlakozására is. Hát nem töröljük el a különböző nemzeti eh, bevándorló foglalkoztatási rendszereket, Viszont ugyanolyan emberek, ugyanolyan kategóriájára nem szeretnénk, hogyha párhuzamos rendszerek maradnának fenn. Hogyha úgy ítéljük meg, hogy a kékkártya rendszer túl restriktív, és a rugalmasság miatt nemzeti rendszerekre van szükség, hát akkor erre az Európai Bizottságnak az a reagálása, hogy akkor tegyük rugalmasabbá a kékkártya rendszert, hogy mindenkire vonatkozzon, akik más rendszerekben részt tudnak venni. Ennek érdekében megvizsgáltuk a nemzeti rendszereket, és megpróbáltuk a tagállami nemzeti rendszereknek a jó összetevőit bele venni a kékkártya javaslatba. Ez nagyobb rugalmasságot jelent a tagállamok irányába, ugyanakkor mégis nagyobb harmonizációt és egységes EU szintű rendszert hiszen az OECD-s kollégák elmagyarázták, hogy ennek hozzáadott értéke van, az EU sokkal nagyobb, ezért a brand is erősebb lehet a kék kártya esetében, és emellett nagyon fontos szempont volt az is a javaslatunknál, hogy az EU-n belüli mobilitást javítsuk más tagállamokba könnyű legyen átköltözni. Ez egy nagyon fontos összetevője a javaslatunknak. A vállalaton belüli áthelyezésekről, illetve a diákokra vonatkozó irányelvből vett ötletekkel próbáltuk a mobilitását javítani a kékkártyásoknak az EU-n belül, és a javaslat nagyon nagy könnyítéseket tartalmaz ezen a téren a mobilitási szándék nagyon ambiciózus ebben a javaslatban. Összefoglalva az a célunk, hogy harmonizáltabb, EU szinten egységesebb rendszer érvényesüljön a kékkártyás munkavállalók számára, ugyanakkor nagyobb legyen a rugalmasság, és nagyobb legyen a nemzeti mozgástér illetve az összes magasan képzett munkavállaló számára vonzó legyen ez a rendszer a mobilitás javítását is említettem, ugyanakkor a hosszú távon az EU-ban tartózkodók hozzáférését is megkönnyítettük, ez újdonság, tovább könnyítettük bizonyos mértékig a családegyesítést a magasan képzett munkavállalók esetében ugyanakkor az önfoglalkoztatói tevékenységeket is megkönnyítettük, ha nem is terjesztettük ki rájuk egy az egyben a rendszert, azt mondhatjuk, hogy megkönnyítjük a magas értéket képező önfoglalkoztatói tevékenység végzését az EU-n belül. Hmm, tehát a célokról, Eh, arról, hogy milyen területet fed le a javaslat, már beszéltem. Eh, eh, nagyon fontos, hogy a nemzetközi védelemben részesültek és jogosultak lesznek kékkártyát igényelni, pillanatnyilag nincs meg ez a lehetőségük. Tehát a magasan képzett nemzetközi védelmet élvezők jogosultak lesznek a kék kártya adta előnyökre abban a tagállamban is, ahol nemzetközi védelmet kaptak, illetve a többi tagállamban is az EU-n belüli mobilitás jegyében. Ami a többi jogot illeti, a menedékjogi szabályozás alapján gyakorlatilag minden jogot megkapnak, de a kék kártyához eddig nem férhettek hozzá, ez a lehetőségük meg lesz és így a kékkártyához kapcsolódó mobilitás is érvényesül majd rájuk, ami nekünk nagyon fontos. Azzal zárnám, ahogy az elnök is mondta, hogy ez az egyetlen olyan javaslat pillanatnyilag, ami a legális bevándorlással foglalkozik. Nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk mm, előre haladni, és 17 tavaszán értettük, hogy a parlament szeretné megkezdeni a tárgyalásokat, bízunk benne, hogy a tanács, és így gondolja, ambiciózus rendszert szeretnénk minél hamarabb bevezetni a magasan képzett bevándorlók EU-ba vonzására. A foglalkoztatás és a legális bevándorlás vonatkozásában ez a helyzet. Aztán van egy úgynevezett fitness check, vagy helyzetértékelés is a legális bevándorlásról, ez az egész területet és társadalmi vitát is kezdeményeztünk 2017-ben, ezzel a szakbizottsággal folytatjuk erről is a párbeszédet, a vállalkozók EU-ba vonzásával is foglalkozunk, ezen is dolgozunk illetve tanulmányozzuk eh, a eh, különböző eh, alternatívákat a legális bevándorlás területén. Nagyon sokféle aspektusa van ennek. Természetesen rendelkezésükre állunk, hogy mindezekről az aspektusokról később eszmét cseréljünk önökkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, ez nagyon kedves felajánlás, és biztos, hogy élni is fogunk vele. Most pedig egy olyan tanulmányról lesz szó, ami azt vizsgálja, hogy miért is van szükség a kék kártya hozzáadott értékére, milyen szakadékokat kell áthidalni kollégák és az árnyék jelentéstevők nagy érdeklődéssel fogják valószínűleg hallgatni. Ivan Martin professzor az a Firenzei Európai Egyetemi Intézet részéről fog szólni. Martin professzor öné a szó. Köszönöm szépen, a elnök, az, elnök úr, és én spanyolul fogok előadást tartani. Számomra fontos, hiszen az Európai Parlamentben vagyunk, az Európai Unió egyik jogalkotójánál. Tehát most egy nagyon fontos reform elfogadásáról van szó, a kékkártya rendszer elfogadásáról. Juncker bizottsági elnök 2014. novemberében jelentette be ezt a kezdeményezést az európai migrációs stratégiába illeszkedik ez. 16. júniusában az irányelv reformját javasolják. 2017 tavaszán meg is kezdődnek majd a tárgyalások, ahogy az elnök úr jelezte. 2017 végéig, 18 elejéig mm, elfogadásra kerül az új szabályozás, ezután kezdődik az átmeneti időszak. Ha minden jól megy, 2020-2021-re lesz életképes eh, a rendszer. 5 évre lesz szükség ahhoz, hogy eh, a magasan képzett legális bevándorlók munkavállalása megvalósulhasson. Az első dolog, amit mondani szeretnék, eh, az az, hogy ez a jogalkotási folyamat nem biztos, hogy az európai munkaerőpiac szükségletekhez jól igazodik, illetve az európai migrációs helyzethez. Igazából egy kutatási dokumentumon dolgozunk most. Az Európai Parlament politikai részlege, szakpolitikai részlege készíti ezt a tanulmányt a migrációról, és igazából kritikusan állunk hozzá a 2016 júniusi bizottsági javaslatokhoz. Ez a legális bevándorlási csomag. A munkadokumentumban mindenek előtt a tartalmat bíráljuk, és itt a kék kárt kvóta rendszerre és a migránsok integrálására vonatkozó javaslatokra gondolok. A második blokkban a hiányosságait soroljuk fel a legális bevándorlási bizottsági javaslatoknak, ugyanis nagyon eltérnek a munkaerőpiaci szükségletek és az Európai Unió és a tagállamai által tett javaslatok, tehát szakadék van közöttük, bizonyos restrikciók miatt a bizottság nem tesz bizonyos javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ezt elemezzük, értékeljük. Az utolsó részében az előadásomnak arról beszélnék, hogy hogyan lehetne tovább lépni a magasan kvalifikáltak bevándorlása után, miről kellene vitát folytatni az elkövetkező években. Csak két szlájdom van, nagyon sok mindent írtam fel rájuk, úgyhogy nem kérem, hogy most olvassák végig az egészet, de itt a különböző opciókat vázoltuk fel. Az a lényeg, hogy a célkitűzésekből induljunk ki, a kék kártya irányelv tervezett célkitűzéseiből. a bizottság által bemutatott célkitűzésekről van szó. Ugye arról van szó, hogy a magasan képzett harmadik országból származókat az EU-ban tartsuk, illetve az, euróba, az EU-ba vonzuk, és hogy gyorsan tudjunk alkalmazkodni a munkaerőpiacon tapasztalható új szükségletekhez. Tehát tulajdonképpen a munkaerő hiányra való reagálásról van szó, amit ugye a kékkártya irányelv valósít meg. Évek elteltével most a bizottság meg akarja reformálni a rendszert. A bizottság reformjavaslata javaslata a kék kártya irányelv, az előző irányelv hiányosságainak egy jó részére választ ad. Én láttam, tapasztaltam, hogy az Európai Bizottság megpróbált őszintén és tényleg kezelni egy sor szakmai problémát. Tehát ez egy bátor reformjavaslat, újító jellegű bizonyos szempontból, mert választ ad egy csomó hiányosságra a kék kártya esetében, és többlet jogokat is ad a kék kártya tulajdonosainak. Itt a baloldali hasában olvashatják mindezt a szlájdon. De hát a kollégák ugye már mindent részletesen elmondtak, ha gondolják, visszatérhetünk a részletekre. Az irányelv módosítás javaslatban azonban vannak olyan dolgok, amikről érdemesen nem további vitát folytatni. Mindenek előtt az a javaslat, hogy a meglévő nemzeti rendszereket váltsa fel egy egységes európai rendszer. Hát ez lenne ugye az ideális, optimális megoldás, hiszen ez hozná létre a jövőbeli ö, foglalkoztatási belső piacot, egységes piacot az Európai Unióban. Persze ennek a javaslatnak ö, megvan a kockázata, ismerjük a 2009-es tapasztalatokat az előző irányelvről, nem lehetünk biztosak benne, hogy megfelelő rugalmasság megvalósulna-e. Nem lehetünk benne biztosak, hogy az új irányelv tényleg rugalmasságot jelent majd, és vonzerőt is. Legalább öt éves további tétlenségre károsztatjuk magunkat, hogyha a rendszer eh, nem fog jól működni. Ez egy kicsit kockázatos számomra. Tehát az, hogy eh, egy csomó olyan rendszert, amelyek egyértelműen rugalmasabbak, mármint a nemzeti rendszereket, eh, hirtelen most felváltsa egy egységes rendszer. Ezek gyorsabban reagáló rendszerek, a kékkártyás túl lomha. Nem alkalmazkodik minden munkerőpiaci helyzethez, és így lemondanánk bizonyos lehetőségekről, a specifikus szükségletek kiszolgálásáról. Hogyha az a cél, hogy rugalmasabbak legyünk, akkor fontos lenne kimondani, hogy eh, a magasan képzettek bevándorlására több rendszer is működhet egyszerre. Ezek közül lehetne választani. Nekem úgy tűnik, hogy a magasan képzettek bevándorlásának több rendszere, hogyha versenghet egymással, az pozitív. Aztán még egy probléma, hogy munkaszerződést várunk el a magasan képzettektől. Na de a kék kártya ezzel nem a munkavállalókat vonzza az EU-ba, hanem a munkáltatókat. Hát igazából a munkáltatók keresleteinek függvényében a munkáltatók hozhatnak be magasan képzett munkaerőt. Olyan rendszer lenne szükség, ami lehetővé tenné, hogy a nemzetközi munkaerőpiacról az emberek az EU munkaerőpiacára jöjjenek saját kezdeményezésükből, és pályázzanak a kék kártyára vannak olyan szakmai szempontok, például a fizetési küszöberül érdemesen lenne vitát folytatni, meg az elismert munkáltatók kategóriája, a bizalom, hogyan valósulna ez meg a valós viszonyok között. Mm, erről részletesen szólunk majd a dokumentumokban, amikor az megjelenik. Ahogy jeleztem már, a migrációs szakpolitikát, illetve a munkaügyi politikát vizsgálva, azt találtuk, hogy óriási a szakadék a munkáltatók és a munkaerőpiac szükségletei, illetve az európai jogalkotó ajánlata között, amit az a tagállamoknak tesz. És ez a kékkártya reformra is igaz. A meglévő szakpolitikákat emlegetjük, a foglalkoztatási politikát, migrációs szakpolitikát elhalasztjuk, és marginális reform történik csak. Hiszen a legális migrációnak csak egy nagyon kicsi részére vonatkozik mindez, az OECD adatai ezt megerősítik. A munkavállalási célú bevándorlás sokkal jelentősebb, mint a magasan kvalifikáltak bevándorlása. A tanulmány rámutat, hogy képzetlen munkaerőre is szükség lenne, munkaerő hiány van az EU-ban. Nem tudjuk, hogy a tanácsban mikor fogják ezt az irányelvet a tagállamok elfogadni, de elég távoliak lesznek a hatásai. Ahhoz, hogy a jövőről beszélhessünk, fontos lenne, megvizsgálni, hogy milyen strukturális korlátok között működik most az EU. Először is a politikai korlátok, közvélemény, tagállamok, közvéleménye, migráció ellenes közhangulat, aminek semmi köze nincs a munkaerőpiachoz, illetve egyáltalán nem kapcsolódik egy munkaügyi szükségleteken alapuló bevándorlási rendszerhez. Ez korlátozza a bizottság mozgásterét, javaslat, tevési lehetőségét, hiszen csak olyat javasolhat, ami elfogadható. Egyes tagállamokban intézményes korlátok is vannak, és a kékkártya eredeti ötletét nem lehetne bevezetni egyszerűen hatásköri szabályok miatt. Nem lehet közös európai szabályt alkotni erről, akkor se, hogyha közös európai útlevelünk van. Tehát nem tudunk olyan közös rendszert létrehozni, ami a munkavállalási engedélyeket egységesíteni. A munkaerőpiacok szétaprózottak, és az Európai Unió így nem tud egységesen fellépni, kulturálisan, nyelvileg is felaprózódott az Európai Unió. És ezért aztán az angol száz világban a liberális gazdaság politika rendszereiben magasabbak az első fizetések, mint az EU úgynevezett jóléti államaiban. Ezt sem szabad elfelejteni. De úgy gondolom, hogy tovább kell gondolni ezt, nem elég a kékkártyáról eszmét cserélni, és sürgősen el kell kezdeni gondolkodni a technikai, szakmai szempontokon, a fitness checken, vagy állapotfelmérésen túl, azon is, hogy politikailag mi kivitelezhető Európában, és hogyan lehet csatlakozni a nemzeti rendszerekhez. Három-négy kérdést vetnék fel gyorsan. Fontos kérdés, akarunk-e egységes rendszert az egész EU-ban? Erre nem született eddig válasz. Politikailag el kellene gondolkozni a kék kártya kapcsán ezen. Van egy másik kérdés, ami gazdasági jellegű, de nagyon fontos. Pillanatnyilag a munkavállalási engedélyhez való hozzáférés szabályozzuk, nem a munkaerőpiachoz. Van egy jelentős különbség. A kék kártya a munkavállalási engedély ez ad hozzáférést, nem feltétlenül a, a munkahelyhez. magasan képzett munkavállalók vonzásához nem erre lenne szükség. Végül pedig fontos lenne választ találni arra kérdésre, hogy akarjuk-e, hogy kevésbé restriktív legyen a migrációs politika legalább a magasan képzettek esetében, Mert pedig továbbra is nagyon eh, restriktívet akarunk folytatni. Az OECD szakértők felé fordulok, Ausztráliában, Új-Zélandon, Egyesült Államokban, az EU-ba mindenütt restriktívek a migrációs rendszerek. Végül pedig az EU jogalkotási rendszere lehetővé teszi el, hogy rugalmasan reagáljunk a munkaerőpiaci változásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Martin professzor. A eh, következő előadónk eh, Katarina Else az Európai Parlament Kutatási Szolgálatától. Ő az ex-ante hatástanulmányozó rendszernél dolgozik, és megvizsgálták a bizottságnak a jogalkotási javaslatának a potenciális hatásait. 5 percre, egyébként anyaga megtalálható a teremben is. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak a mai napon abban, hogy bemutassam a fő következtetéseit annak az előzetes értékelésnek, amit kidolgoztunk, és ami a bizottsági javaslatra vonatkozik. A hatástanulmány azt mutatja ki, hogy mindenképpen szükség van a jelenlegi Európai Uniós kékkártya rendszernek a reformjára. Egyértelműen rámutat a problémákra és elmagyarázza a kékkártya irányelvnek a nehézségeit, és azt is, hogy milyen politikai opciók vannak, annak érdekében, hogy a jobb szabályozásnak megfeleljünk. Különböző politikai ö, megoldásokat vizsgáltunk, az egyik az pedig a jogalkatási lehetőség opció. Ö, valami, nem minden ö, opció életképes, például a szubszidiaritás ö, miatt, a bizottság ennek ellenére megpróbálja olyan megoldásokat találni, amelyek a problémákat képesek kezelni. A hatástanulmány eh, bemutatta a szociális-gazdasági hatását a lehetőségeknek, illetve azt, hogy melyiknek mekkora a relevanciája, hatékonysága, és mennyiben koherensek a különböző opciók az egyéb uniós politikával amit a eh, bizottság javasol, eh, hogy a, a ami a gazdasági hatásokat illeti, azokat érdemes lenne tovább vizsgálni, mérehatóban vizsgálni. Ami a kibocsátó a származási országokat illeti, az agyelszívás veszélye az korlátozottnak tekinthető, ugyanakkor nem szabad elfelejtetni, hogy az etika, etikus ö, ö, toborzás az mindenképpen a tagállamnak a hatáskörébe tartozik. Továbbá az is kiderül, hogy a ö, adott esetben a származási országnak is jó lehet az agyelszívás, amennyiben ez körkörösen valósul meg. És a, ugyanakkor nem mondható ez akkor, hogyha a, a forrás és a célországokat ö, maguk döntenek, vagy pedig a migránsok. Éppen ezért fontos egy mérehatóbb elemzése a körkörös migrációnak, és az, hogy ez mennyiben megvalósítható, illetve ennek a potenciális hatásai, illetve aznak megvizsgálni, hogy ezek mennyiben kívánatos. Az érintettek szerint ezek a hatástanulmány elemezte ezeket a problémákat, és erre vannak javasolt megoldások is. Számos konzultációt folytattunk az érdekeltekkel, ideértve egy közmeghallgatást is interneten keresztül az unió migrációs politikával és a kék kártyával. Ez 2015. május végétől szeptember végéig tartott. A hatástanulmány azt mutatta ki, hogy kutatási eredményként, hogy a up-to-date tanulmányokat és szakértői véleményeket figyelembe véve a világon létező bevándorlási rendszerek mind arra irányulnak, hogy a legmagasabban képzett munkavállalókat vonzák. Ugyanakkor mutatott egy kapcsolatot is a a összhangot a bizottságnak a hatástanulmányával. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Kedves kollégák, akkor már is átadom a szót azon kollégáknak, akik kérdéseket szeretnének feltenni. Jó lenne, hogyha a kollégák és akkor Barbara spinelli kezdjük, aki az egyik árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Olaszul fogok beszélni. Azt szeretném mondani, hogy pontosan eh, értem Ivan Martin eh, professzornak az érvelését, illetve eh, azt a felvetést, hogy nem kockázatos-e belemenni ebbe a javaslatba. Az én felvetésem az, hogy persze, hogy kockázatos változtatni. Változtatni mindig kockázatos. De van egy fő ok, ami miatt megéri ez a gyakorlat, ugyanis az igazi hozzáadott értéke az új kékkártya javaslatnak a központi része az a lehetőség, hogy a harmadik államok a munkavállalói szabadon mozoghatnak majd az EU-n belül az egész belső piacon. Úgy gondolom, véleményem szerint, hogy pontosan Pontosan ez a lényege annak, amit a kék kártya adhat. És így nincs értelme arról beszélni, hogy kockázatos-e, hiszen ez egy teljes újdonság. Ebből a szempontból Corrado professzornőtől azt kérdezném, hogy ez a rész, amit én alapvető hozzáadott értéknek tekintek, igazi minőségi ugrást jelenthet-e oly módon, hogy tényleg vonzóvá váljon ez az új szabályozás. Mert hogyha ez a minőségi ugrás nem valósul meg, akkor nagyon nagy ellenállás fog érvényesülni, és igazából a második és utolsó kérdésem erre vonatkozna, önök szerint az egyes tagállamok a tanácsban hogyan fognak reagálni, hiszen ma látjuk, hogy óriási az ellenállás, nem csak azért, mert a nemzeti rendszerek jól működnek, hanem azért is, mert nagyon sokan ideologizálnak a szubszidiaritás mellett, és utasítják el a közösségi kezdeményezéseket, mint a kékkártyást is. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a liberálisok részéről Natalie Grisbe következik. Merci, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót, és köszönöm a különböző szakértőknek és bizottsági képviselőknek is az elvégzett munkát, illetve a beszámolójukat. Az én parlamenti frakciómban már hosszú ideje kérjük, hogy a legális migráció eszközeit hozzuk létre, és ezért örülök, hogy eznek a kékkártya reformot előterjesztették. Két nagyon gyors kérdésem lenne először is az OECD szakértőköz. Gondolják-e, hogy a reformja az egész eszköznek, úgy, ahogy ezt felvázolták, tehát ami előttünk van, az valóban alkalmas-e arra, hogy egy ugrást tegyünk meg, hogy egy olyan kék kártya jön létre, ami valóban európai, valóban közösségi, és megfelel az előttünk álló kihívásoknak, és hogy ami még fontosabb, hogy Európa előtt legális migrációs lehetőséget nyit meg ezzel az eszközzel. Tehát a, azok a módosítások, amiket az alkalmazási területen, definíciókban, enyhítésekben, könnyítésekben mutat, amiket itt a bizottság az imént felvázolt, ezek elegendőek lesznek -e, lennének-e arra, hogy ezt az eszközt újra felélesszék, és a migrációs bevándorlás, migrációnak legyen az eszköze és hogy ezt a parlament, illetve a tanács is ezt elmondta. Tehát az fő kérdése, hogy nem az lesz, hogy megint csak egy kozmetikázása lesz egy létező eszközölnek, megéri az erőfeszítéseket, vagy pedig néhány szóban meg tudnál mondani azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni a csak kozmetikázást, és hogyan menjünk messzebb tovább, és akkor milyen utat kellene következni, És a második kérdésen Korádó asszonynak teljes mértékben osztom a véleményét, hogy teljesen kontraproduktív lenne diszparát eszközöket hagyni annak keretében, amit a kollega említett, a tagországi szubszidiaritás, mert ahogy a szakértők elmondták, és mi magunk is tudjuk, a kék kártyának a ö, bukása éppen abból adódik, vagy nagy részben abból ered, hogy ö, különböző tagállami rendszerek vannak érvényben. A bizottság hogyan tudja a tagállamokat rávenni arra, hogy elfogadjanak egy európai rendszert, oly módon, hogy harmonizáltan reagáljunk a jelenlegi ö, helyzetre. Nem vagyok biztos, de lehet, hogy tévedek, hogy a verseny a különböző nemzeti rendszerek között az nem biztos, hogy jobbá teszi az európai rendszert. Tehát ez az én két gyors kérdésem. Köszönöm. Elnök, köszönöm Natáli. Wikström asszony kérte még a szót, és ő pedig a diákkutatási kérdésekkel kapcsolatban raportőr. Anna Gómez a következő, akinek most megadom a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e adataik arra vonatkozóan, hogy milyen ö, szintű a kvalifikáltságuk az érintetteknek. Van-e egy bontás arra is, hogy milyen szakmai területeket ölel lesz fel, és a tagállamok ö, milyen foglalkozási területekre alkalmazták a kék kártyát, hogy vonzanak kvalifikált szakembereket, munkavállalókat, vagy legalábbis ágazatok szintjén van-e ilyen adat? Ez kizárólag azért lenne, hogy ez egy technikai probléma, mert tehát alaprózódott a piac és a rendszer, a tagállamok ellenállnak, mert a rendszereket nem akarják harmonizálni, vagy pedig azért, mert valójában egy nagyon komoly ideológiai probléma van, mert a tagállamok valójában nem akarják a illetve mennek a a szélsőségesek bigot propagandája ellen, azaz maga a migráció ellen, és nem akarják feladni, a, és illetve azt akarják mondani, hogy ez egy abszolút fel, előfeltétel lenne az európai fejlődésnek, és ugye a demográfia hanyatlásra kezelni tudjuk Európában. Azt gondolom, hogy ez a legjelentősebb elem, saját hazámban, Portugáliában, egy olyan ország, ahol több mint 400 ezer embert veszítettünk a trojka időszakában, 2011-15-ös időszakban, és ez a legmagasabban képzettek olyanok, akikre szükségünk lenne a saját fejlődésünkhöz, azokat nyomták ki a különböző politikák, illetve az akkori portugál kormány, ahogy elfogadta a különböző politikákat. Nagyon nehéz azt mondani az embereknek, hogy szükségünk van a migrációra, miközben a fiatal, jól képzett szakembereket kinyomjuk az országból. Ugyanakkor ez történt Portugáliában, és még akkor is, hogyha, és ezzel magyarázzák, ahogy a menekülteket fogadjuk be, függetlenül attól, hogy képzettek-e vagy sem. Tehát van-e bármilyen olyanok, ahol a tagállamok próbálták használni a kék kártyát, és kép pecázni a legjobban képezetteket, például a Jordániába, vagy Libanonba, vagy másodt a menekültek közül. Tudjuk, hogy vannak nagyon magasan képzettek, akik hát nagyon szeretnének munkát és jövőt találni Európában. Következő Batten úr. Köszönöm, Claude. Demon kollega és ön is mondta, hogy 2009-es átdolgozás nem volt sikeres. És Márcin úr mondta, nem, sem, sem hallottam a teljes előadását, de én is hajlok arra, hogy a nemzeti rendszerek hatékonyabbak és jobban működőek. Miután nem megint egy olyanról van szó, hogy megint megpróbáljunk egy megoldást ráhozni az összes országra, és a legtöbb ország az Unióban nem szeretné ezt. A nemzeti rendszerek, amiről beszélünk, már vonzóbbak és rugalmasabbak, és az e-, egy megoldás mindenkire az még kevésbé lesz sikeres, mint a legutóbbi volt, és nem jobban működnek ki a nemzeti megoldások. És lehet, hogy nem kellene egy politikai felülvizsgálatot tartani, hogy az európai politika nemzeti kézben szeretné tartani a bevándorlási politikát, ahogy ez kitűnt az Egyesült Királyságbani népszavazáskor is, és más hashtagben is. Tehát Franciaországban, Magyarországon és máshogy is ez a vonal kezd erősödni. Tehát nem lenne jobb ezt a nemzeti kormányokra adni, hogy milyen szintű migráció a legjobb az ő konkrét helyzetükre, és hagyni, hogy a nemzeti kormányok döntsék el, mert az Európai Unió nagy komoly hibákat követett el, hogy ilyen kérdésekbe túlzottan beleavatkozott Weinberg asszony. Igen, köszönöm. Miért is ez a javaslat? Miért lenne ez a javaslat jobb, mint a korábbiak? Ezt mondtak itt kollégám, és ezt mondták mások is. Nem működött, csak több papírmunka, több adminisztráció, több korlát, és akkor ugyanúgy fog, működne, vagy még úgy sem. Különböző szintek vannak, és a tagállamoknak kellene, hogy e, döntsenek Ugye ezt mondják. És ugye akkor közös munkaerőpiacról és harmonizációról beszélünk, de miért? Hova vezetne ez végül? Én úgy gondolom, hogy egy kicsit furcsa ez az egész. Ebben a javaslatban mit látunk? Látunk nemzeti rendszerekkel kapcsolatban, és egy szót nem látok és a, az Európai Unió hogy fogja ezt az vagy az Unió átveszi az egész rendszernek az ellenőrzését, és a kék kártyát X országban fogják alkalmazni, hogy a szabad mozgást megkönnyítsük, de mi történik például Svédországban, amikor van valakinek egy kék kártyája, majd elmegy egy másik országba, Spanyolországba, akkor mi van, meg kell újítani majd a kék kártyát? Vagy ezt hogy képzelték el? Én attól tartok, hogy sokkal több szupranacionalizmus lesz ebből, és az nem igazán működik. A legjobb, hogyha tagállami szinten mennek ezek a dolgok. Köszönöm. Más kíván-e még hozzászólni, hogyha nem, akkor ha hallgassuk meg az előadóknak a válaszait. Kezdjük Salonis Dumon úrral. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Franciául fogok válaszolni arra a kérdésre, amit amúgy is franciául tettek fel, ahogy ezt illik. Természetesen a kérdés nehéz, nehéz lenne megmondani, hogy ezek a változások, amelyeket javasolnak, hogy ezek elegendőek lesznek-e, és hogy szükségesek-e következésképpen. Valójában én megfordítanám a kérdést, és azt mondanám, hogy ezek nagy mértékben szükségesek, de lehet, hogy nem lesznek elegendőek. Ahogy megpróbáltuk elmagyarázni rövid előadásunkban, van egy bizonyos konvergencia migrációs politikában, hogy a legmagasabban képzetteket az OECD-n belül, de még azon túl is vonzuk a feltörekvő országokból, amelyek ugyancsak versenyeznek az európai országokkal a tehetségek odavonzásában. A jogalkotási lehetőségek viszonylag korlátozottak. A komparatív előnyök, amelyekkel rendelkeznek az országok, gazdasági feltételekkel is összefüggnek, de ugyanakkor azzal is, hogy vannak, akik például egy sokkal nagyobb nyelvi területtel rendelkeznek, mint mások. A hozzáadott érték egy ilyen rendelkezés esetén egy teljesen egyértelmű lehetővé tenni európai szinten, hogy komparatív előnyt érjünk el azon országokkal szemben, amelyek ugyancsak a tehetségeket akarják vonzani. Nem a nemzeti rendelkezéseken, hanem azzal, hogy hozzáadott értéket előtt, Mi lenne ez? Az a mobilitás lenne, ezt itt többen is elmondták. Tehát az a tény, hogy valaki kap egy engedélyt, ami lehetővé teszi, hogy egyik országból átmehet a másikba, még akkor is, hogyha, hogy itt valaki említette, hogy ez lehetne automatikus, rendszerezett vagy azonnali, ez mindenképpen megkönnyíti ezt a mobilitást, és ez egy hozzáadott értéket képez, ez vitathatatlan. A második dolog, mert ami az erejét adja Európának, ez lehet, hogy paradoxnak tűnik, ez a sokszínűség, a diversitása. Tehát az, hogy támaszkodhatunk valamennyi országra, amelyel az európai országoknak kapcsolatai vannak, Európa végül is az egész világot eléri, jobban, mint hogy az Egyesült Államok ezt teszi. Tehát ez az, amivel komparatív előnyhöz jutunk, és hozzáadott értéket tudunk létrehozni. Ez azonban nem biztos, hogy elég. Nem a kártya revíziója, felülvizsgálata fogja vonzóvá tenni ezt a rendszert, hanem a fejlődés, a ö, munkahelyek, a bére és egyebek. És ahogy beszéltünk arról is, hogy lehetne standardizált alkalmazásokat létrehozni, például olyan megoldásokat, amik a kereslet kínálatot összehozzák, mert természetesen az is szükséges, hogy legyen munkaerő, munkahely kínálat. Tehát az európai szinten ki nem elégített kínálatot össze lehetne hozni a munka erőkínálattal. És ezek globálisan tehetnék lehetővé, hogy Európa megkapja azt a helyet, amelyet megérdemel ebben a nemzetközi versenyben. Uh, Köszönöm szépen. Én szeretnék egy dolgot említeni. Az elemzések során azt találtuk, hogy a jelenlegi kékkártyás rendszerben senki olyan személy nem kap kékkártyát, aki az amúgy a nemzeti rendszerekbe ne lenne jogosult a tartózkodásra. Tehát az Európai Uniós kék kártya nem fog senkit beengedni a rendszerbe, aki amúgy nem, nem lenne jogosult. Ezek nagyon magasan képzett, magas fizetéssel fölvett emberek, és ugyanakkor 12 hónaposan minimum, minimális tartama a munkaszerződésnek, úgyhogy ezek a feltételek olyanok, amelyek már eleve benne vannak a nemzeti rendszerekben. Tehát tulajdonképpen a kérdés inkább az a kérdés, hogy miért használták ennek ellenére inkább a nemzeti rendszereket és a nemzeti engedélyeket. A válasz az valószínűleg az, hogy a különböző követelmények miatt sokkal nehezebb az administratív akadályok miatt sokkal nehezebb a kékkártyához való hozzáférés. Úgyhogy ezt, ezeket a terheket kell csökkenteni. Köszönöm a szót én is a hozzáadott értékről szóló kérdésről, tehát hogy az EU-s rendszer mennyiben lenne jobb, mint a nemzeti rendszerek. Én úgy gondolom először is, hogy ki kell jelentenünk, hogy ez nem kozmetikázás. A bizottság nem csak itt-ott akar változtatni az irányelven, hanem teljes mértékben meg akarja változtatni az egész rendszer. Ezt tettük az asztalra a javaslat keretében. A 2009-ben egyhangulag fogadták el a tanácsban, de ez nagyon merev rendszer, Jonathan is elmondta, sok, sokan beismerik, hogy, hogy nagyon korlátozóak, a követelmények nagyon merevek. És persze a kékkártyához képest szükség van még a nemzeti rendszerekre is, hiszen a nemzeti rendszerek sokkal rugalmasabbak Hogyha nem lennének, akkor korlátozó jelleg lenne az egésznek, és ezt a bizottság nem is kívánja. De, hogyha befogadóbbá tesszük, sokkal befogadóbbá tesszük a kékkártyát azokkal a változtatásokkal, amelyeket említettem, hogyha rugalmasabb lesz a kékkártya. És itt Mártin professzor is megemlítette, hogy milyen sok ideig tart egy jogalkotási javaslat elfogadása, egy, egy jogszabály megváltoztása. Igen, természetesen a mechanizmusok, az eljárások időbe kerülnek. De én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás előttünk az, hogy egy olyan rendszert teremtsünk, egy EU-s rendszert, ami valóban hozzáadott értéket kép képvisel, és nem csak a nemzeti rendszerekbe befogadható embereknek ad helyet, hanem még annál is több embernek. Nem akarjuk a nemzeti rendszereket helyettesíteni a kékkártyával, csak sokkal vonzóbbá akarjuk tenni az Európa Uniót. Aztán valaki kérdezte, hogy miért akarunk mindenkire e, egyaránt szabható, egységes rendszert. Nem akarunk mindenkire, nem akarjuk ugyanazt a rendszert e, rákényszeríteni mindenkire a minimális bérkövetelményeket persze meghatározzuk valahol, de amúgy nemzeti szinten kell az adott nemzeti e, átlag bér alapján kiszámolni ezt a küszöbértéket. És a nemzetek döntik el a magasan képzett bevándorlók arányát, tehát hogy azon belül mennyit fogad be az, egy, e, az egyes nemzet, az egyes ország, ezen sem akarunk változtatni. Ugyanakkor a munkaerőpiaci vizsgálatot csak külön, különleges helyzetekben kell elvégezni, tehát ez is csak egy lehetőség, de ez bizonyos szektorokban, ahol például nagyon nagy a munkanélküliség, ott megvalósítható olyan tagállamokban, akik szeretnének ezekben a szektorokban magas képzett, magasan képzett munkavállalókat fogadni. Tehát természetesen nagyobb kell, hogy legyen a rugalmasság, de ugyanakkor szükség van egy bizonyos szintű harmonizációra is, mert az Európai Unión belüli mobilitást lehetőség, lehet, lehetővé kell tenni. Ez nyilván megköveteli azt, hogy a különböző tagállamok bízzanak egymásban, és ehhez az kell, hogy legyen harmonizáció, hogy legyenek olyan egy, egységes követelmények, akik mindenkire vonatkoznak. Tehát a kihívás az az, hogy hogy tudjuk ambiciózus, hogy tudunk ambiciózus, rugalmas javaslatot készíteni ha még ennél is nagyobb rugalmasság kell, persze megkísérelhetjük, de olyan rendszerre van szükség, aki, amely minden Európába érkezni kívánó és Európában dolgozni kívánó magasan képzett munkavállalót ide tud vonzani. És persze tudják ők is, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami az Európai Uniót vonzóvá teszi, hiszen a migrációs politikán belül van egy csomó dolog, ami nem, amire nem tudunk hatni, a gazdasági tényezőkre sem tudunk hatni, de könnyebbé tehetjük az ideérkezésüket ezeknek az embereknek azzal, hogy világos előnyöket mutatunk nekik. A, azt a, a helyet, hogy túl hosszúak lennének a kérelmezési eh, időtartamok, és egyéb, egyéb olyan vonásai lennének a rendszernek, amely nem vonzó, és amelyek miatt eh, korlátozónak tűnik. Tehát ez a fontos. Eh, ez, az Európai Uniót versenyképesé szeretnénk tenni. Nem ez az egyetlen módja ennek nyilván. Egy sor más lehetőséget is vizsgálunk mm, a harmadik országbeli állampolgárok kapcsán azt nézzük, hogy a képesítések kölcsönös elismerése hogy segíthet ezen a, munka, a munkaügyi főigazgatósággal együtt, hiszen ez sem konkrét akadály, de ez, ez, ezt elég gyorsan meg lehet változtatni. Ezen kívül van egy sor más feladat is, és nagyon szívesen támogatjuk a tagállamokban végzett munkát is, de ez mindenképpen egy szükséges első lépés az úton az irányelvet ambiciózus és rugalmas formába kell önteni. Ez az első feladatunk, és utána a részleteken tovább tudunk dolgozni. A bizottságnak ez a célja. Volt aztán egy külön kérdés, 2014-es adatokról tudok szolgálni arról, hogy milyen foglalkozások voltak az emberek, igazgatók, vezérigazgatók, különböző aztán kutatók, mérnökök, egyetemi oktatók, mindenféle vezetőállásban dolgozók voltak leginkább azok, akiket a kékkártyás rendszer befogadott, és talán majd az elnökség többet mond, de én úgy gondolom, hogy a tagállamok nagy része nem lenne hajlandó feladni a saját nemzeti rendszereit, tehát a, és, és, ez, és ez összefügg a legális bevándorlással kapcsolatos irányelvek tárgyával is, de minden esetre azt tudjuk, hogy ha a tagállamok szerint, hogyha ez az eszköz eléggé rugalmas és eléggé befogadó, akkor hajlandók lennének bevezetni a nemzeti rendszerek mellett a kékkártyás rendszert is. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére a tartalom a legfontosabb. A tagállamoknak kell ugyanis végül majd eldönteni, hogy megtartják-e nemzeti rendszereiket, vagy nem. Úgyhogy legelsősorban a tartalmon kell javítanunk. A bizottság, ahogy mondtam, minél ambiciózusabbá és rugalmasabbá szeretné tenni a javaslatot, de úgy gondolom, hogy ezt a vitát majd a folyamat végén kell lefolytatnunk, amikor már tudjuk, hogy mi a javaslat tartalma. Igazából az a, nehéz, az, az a kérdés, hogy tudunk-e olyan rendszert kidolgozni, amely feleslegesé teszi a nemzeti rendszereket, és rugalmas és harmonizációt ad Európa szinten. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani, de természetesen a tárgyalások tovább folytatódnak. Mártin úr, köszönöm szépen! Először is egy tisztán tudományos szempontból azt lehet elmondani, hogy nincs arra bizonyíték, hogy a nemzeti rendszerek hatékonyabbak vagy sikeresebbek, mint az európai vagy a nemzetek fölötti rendszerek az angol száz rendszerek hatékonyságára vannak bizonyítékok, a magasan képzett migránsokat ők sokkal sikeresebben vonzák magukhoz. Ez a, migrációs politikával is összefügg már egyrészt, másrészt pedig más gazdasági tényezőkkel is összefügg. Úgyhogy ezt nagyon fontos először is kijelenteni. Második megjegyzésem az európai rendszer, legál, európai legális migrációs rendszer mellett nagyon súlyos gazdasági érvek is vannak. a, az Európai Uniós rendszer, ez, e, ennek ellenére csak egy olyan lehetőség, ami a különböző gazdasági, kulturális és egyéb nehézségeket legyőzheti. Ö, azokat, amelyek miatt a jól képzett migránsok nem szívesen jönnek Európába. Tehát, hogy a kezdetekhez visszamenjünk, igen, 2009-ben konszenzusra fogadták el a kék kártyát. Ez a rendszer sajnos nem működött. De mivel az biztos, hogy szükség van egy európai rendszerre, meg kell reformálni. És az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt a bizonyos nagy előrelépést elérni, hogy ne csak kozmetikai változások történjenek, hogy tudjuk biztosítani, hogy ez megvalósuljon. Én úgy gondolom, hogy ehhez a kék kártya nem lesz elég. Nem az, azért, mert nem jó irányba megy a javaslat, szerintem jó irányba megy, nagyon sok jelenlegi hiányosságot fel fog számolni, de én úgy érzem, hogy alapvetően nem fogja megváltoztatni a legális migráció helyzetét Európa, Európán belül. Hogyha megnézzük a hatástanulmányt, akkor már is látjuk, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát a kérdés az, hogy hogy tudunk egy kicsit átfogó munkaerőpiaci megközelítést elérni, a, és ezt összekapcsolni az európai migrációval. És ez messze túl megy az európai kékkártya kérdésén. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, minden eladó, előadó egyetért abban, hogy a jelenlegi rendszer legnagyobb gyengesége az, hogy rugalmatlan. Én úgy gondolom, hogy legalább akkor az első körben az lenne a fontos, hogy nagyobb rugalmasságot adjunk a kék kártyának, de ne veszítsük el azok, azt a rugalmassági lehetőséget, ami a nemzeti rendszerekben található. Tudom, hogy európai szinten nem nagyon népszerű a nemzeti rendszerek védelme, de én úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy fontos, fontos érv, mert ha másért nem azért lesz nehéz rugalmasabbá tenni az kékkártyát, mert ennek az eljárási módja túlságosan hosszú időt vesz igényben. Igen, az új javaslat sokkal rugalmasabb, mint a régi, kiterjeszti a hatályt, a lehetséges jogosultak körét, csökkenti a költségeket, de még mindig nagyon restriktív, nagyon korlátozó jellegű. Ne felejtsük el, még mindig nagyon korlátozó jellegű ez az eszköz, és a munkaerőpiachoz való alkalmazkodási képesség növelése helyett a politikai ö, ö, korlátozásra koncentrál. Gomez asszony is megemlítette ezt, ugye hát igen, ő otthonról nagyon jól ismeri ezt a helyzetet. Ez ilyen eszköz mögött álló legfontosabb prioritások, azok intézményi keretekbe kell, azokat intézményi keretekbe kell szorítani. Ezért mondom, gondoljuk át, hogy az európai szintű migrációs politikákon belül milyen lényegi változtatásokra van szükség. Ezeken belül az európai kékágya lehet a megoldások egyike. A csomagba beletartózhat az is, de az a rugalmasság, amelyet a nemzeti rendszerek javasolnak, illetve kínálnak, azt nem lenne okos megszüntetni, eldobni. Tehát, hogyha európai rendszerre van szükség, akkor én úgy gondolom, hogy hosszabb távon a kompetenciák pontos elosztása lenne a legfontosabb, hiszen annak nem lenne értelme, hogy ha egy er, olyan európai migrációs munkaerőpiaci eszközt alakítanánk ki, ahol megint azzal, abba fogunk ütközni, hogy a bevándorló, magas, kép, magas képzettségű munkavállalók mennyiségét megint csak nemzeti kompetencia alá kell utalnunk. A, az mindig nemzeti kompetencia, kompetencia alá fog tartozni, és ezért az lenne az okos, hogyha nemzeti és az EU-s szintet kombináljuk, kombinálnánk, hiszen ezek külön-külön igényekre próbálnak megválaszolni. És akkor a jelenlegi ö, felelősség megosztás maradjon, de legyen meg egy új kékkártyás rendszer, és hogyha bebizonyítja, hogy ennek valóban van hozzáadott értéke, akkor lehet, hogy majd egy olyan szintre lehet túllépni, ahol már a nemzeti rendszerekre nem lesz szükség. I mean that of the Esetleg röviden reagálnék még erre a restriktív megközelítésre. Egyáltalán nem értek egyet. Nagyon széleskörű egyeztetést végeztünk a foglalkoztatási, a növekedési szakemberekkel, a bizottságon belül, a gazdasági szereplőkkel, partnerekkel, szakszervezetekkel. Természetesen tiszteletben tartom a véleményét a nemzeti rendszerekre vonatkozóan, de nem fogadom el azt az érvelést, hogy ez egy restriktív megközelítést eredményez. Nagyon széles körű egyeztetést végeztünk a bizottságon belül is, meg a gazdasági szerepvállalókkal is, és a javaslat úgy gondolom, hogy ezt tükrözi. Mindenki elismeri, hogy az érintettek inputját, illetve a gazdasági migrációs szakértő csoport véleményét is figyelembe vettük, ebben az etuk is ott ül, tehát a foglalkoztatási szempontokat mind végigvettük úgy gondolom, hogy a javasolt rendelkezések kiegyensúlyozottak és nem korlátozottak vagy restriktívek. Ez egy kiegyensúlyozott javaslat tehát, ami azt tükrözi, hogy az EU-nak vonzania kell a magasan képzett munkavállalókat, persze figyelembe véve a nemzeti rendszereket is. Tehát igenis gazdasági szempontból is teljesen indokolt ez a javaslat, ezt mindenképpen hangsúlyoznám. Hm, akkor ez a belügyi főigazgatóságot is védi. Nagyon érdekes ez az aspektus, vagyis az, hogy az egyes tagállamok milyen modellt építettek ki, és ez mennyiben kapcsolódik az egyes kékkártya irányelv kudarcához. Spinelli és Grisbeck kolléganők is erre kérdeztek rá kényes kérdés, hogy a tanács hogyan fog megbirkózni e, ezzel a problémával, és a javaslatból mi lesz végül. Ugye nagyon felülség teljesen e, tették fel a kérdést az árnyék jelentéstevők. Wikström asszonynak el kellett mennie, de fontos, hogy a parlament e, szempontjait is lássuk. A parlamentnek értenie kell az ennék előadóknak is, hogy igazi szakadék van az EU rendszere és a tagállami eh, rendszerek között a magasan kvalifikáltak vonatkozásában. De a világban nagyon nagy a verseny, az angol száz rendszerről, az USA rendszeréről beszéltek a szakértők, Tampere óta, illetve egyéb eszmecserék óta beszéltünk erről többször is fontos lépések, a kutatóknak tett kedvezmények, diákoknak tett kedvezmények. Meg kell vizsgálni, hogy az EU, mint egység, ezeket a kis lépéseket legalább meg tudja -e lépni valószínűleg ennek a javaslatnak az eredménye nem egy alapvető munkaerőpiaci változás lesz, de azt kell látni, hogy vajon néhány kisebb módosítással vonzóvá tudunk-e válni a magasan képzettek számára. Egyes tagállamok véleménye az, hogy az ő rendszerüknek kell érvényesülniük. Tudjuk, hogy ez egy érzékeny kérdés a tanácsban is, de parlamentként a a migrációról és a legális bejutásról nem folytathatjuk tovább úgy a vitát, hogy még a legapróbb javaslatot sem fogadjuk el, mondjuk az idén jellegű munkások esetében. Nem bírálatként mondom, de nagyon korlátozottak ezek a javaslatok úgy gondolom, hogy Martin professzor többször is említette, hogy restriktív vagy korlátozott hatást várhatunk csak. Tehát az ambíció is nagyon viszonylagos kifejezés. Attól függ, hogy hogyan értékeljük, honnan, milyen irányból elemezzük ezt a javaslatot. Azt nézzük, hogy a tagállamok mit éreznek, vagy azt nézzük el, hogy az EU-nak milyen többletértéket ad. A felülvizsgálattal viszont foglalkoznunk kell. De nagyon fontos persze, hogy a e, tagállami modelleket megvizsgáljuk. Ennek alapján láthatjuk majd, hogy hogyan és hol e, működhet majd jól ez a kékkártyarendszer. Bocsánat, hogyha előre bocsátom már is, hogy Svédországnak nagyon jó a rendszere. Nem kellene ilyeneket mondanom. Minden esetre megvizsgáljuk e, a, a jó svéd modellt, mindegy, most már kimondtam, illetve a német rendszert és az olasz helyzetet is. Hát akkor vágjunk bele, nézzük meg, hogy a nemzeti modellek hogyan viszonyulnak az EU javaslathoz. Köszönjük szépen az előadóknak a munkáját. If it, sorry, if I could ask the other speakers to please come up to the podium. kérem a következő előadókat, hogy jöjjenek fel ide a panelba, az elnöki asztalhoz, és akkor már folytatjuk is a munkánkat. Kedves kollégák, folytassuk a munkát, hétfő délután van, tudom, hogy mindenki kicsit fáradt, fontos lenne, hogy haladjunk tovább. Tehát itt a második részben. Eh, először a svéd eh, nemzeti rendszerrel ismerkedünk meg, és nagy örömmel eh, üdvözlöm az első vendégelőadónkat ebben a második részben, Karin Ekengert, aki a Svéd Vállalkozói Szövetségtől érkezett, és a, az EGSB-nek is tagja mm, elmondja, hogy hogyan látja az új kékkártya javaslat és a svéd szabályozás összeegyeztethetőségét. Megadnám a szót, hogyha már készen áll előadása megtartására és üdvözlöm. Köszönöm szépen. Nagy öröm, hogy itt lehetek, svédül fogok beszélni. I Sverige så införde vi ju för nästan åtta år sedan Majdnem 8 évvel ezelőtt vezettünk be egy új rendszert, ezt sokan a munkavállalási célú bevándorlás nagy lelkű rendszerének minősítenek, és néhány percben szeretném ennek a hátterét megvilágítani, mert úgy gondolom, hogy egyértelműen érdemes hangsúlyozni, hogy közösek a kihívások, de a körülmények mindig egyediek és helyileg, helyiek. Svédországban van elég hosszú, pozitív előtörténete van az 50-es, 60-as évektől kezdve a legális munkavállalási célú bevándorlásnak. 2004-es EU bővítéskor mi voltunk az egyike annak a néhány régi tagállamnak, amely nem eh, élt a derogáció lehetőségével a munkavállalók fogadása terén. Eh, ennek ellenére elég kevés munkavállaló érkezett a többi EU tagállamból, ennek különböző okai vannak, időjárás, nyelv, és talán más okok is. Eh, minden esetre azt mondhatom, hogy ez tényszerűen így történt. Tudni kell, hogy munkaerő hiány van Svédországban, nem csak magasan képzett munkaerőkből, hanem nagyon sok különböző területen és szektorban hiányzik a munkaerő. Természetesen munkásokra szüksége van a mezőgazdaságnak, aztán szakmunkásokra van szükség, az építőiparban, meg szakácsokra is szükség van, nagyon különböző munkaerő kategóriák hiányoznak. Nagyon sok cégnek kiterjedt nemzetközi kapcsolata van, és e, ezen körülmények alapján alakítottuk ki 8 évvel ezelőtt a nemzeti rendszerünket. Tehát egyfajta keresleti alapú munkaerőpiaci rendszer alakult ki. 2008 óta körülbelül 120 ezer ideiglenes munkavállalási engedélyt adott ki a hatóságunk. Pillanatnyilag körülbelül 18 ezer harmadik államból érkezett munkavállaló dolgozik Svédországban. Több mint a fele ennek a 18 ezer embernek magasan képzett munkahelyet tölt be, tehát egyetemi végzettséghez kötöttet. De van egy csomó más ember is, akik szakiskolai képesítéssel szakképzett munkát végeznek. Nyolc éve működik már ez a rendszer, mint egy 7000 munkavállaló állandó munkavállalási engedélyt kért és kapott azóta. Tehát összességében mintegy 25 ezeren dolgoznak e, e rendszer alapján munkavállalási engedélye Svédországban. A 18 ezer közül, akik e, ideiglenes engedéllyel e, dolgoznak Svédországban, 6 ezeren számítástechnikusok, 2 ezeren mérnökök, tehát kis ország, Svédország mégis elég sok magasan képzett munkavállalót tudtunk oda vonzani. Egyébként ezeket az embereket igyekszik az EU-ba vonzani a kékkártyarendszer is. Ezzel párhuzamosan nagyon kevés kékkártyás dolgozik Svédországban, összesen nyolcat tudtam összeszámolni közülük. Hát alapvetően a nemzeti rendszer alapján működünk, nagyon fontos nekünk a nemzeti rendszer. Ha most megnézzük, hogy hogyan épül fel a nemzeti rendszerünk, és a kék hasonlítjuk. Az első fontos dolog, amit le kell szögezni, az, hogy általános, széleskörű rendszerünk van, ugyanazok a szabályok, ugyanaz a rendszer vonatkozik a magasan képzett munkavállalókra és a nem magasan képzett munkavállalókra. Tehát mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik. Hogyha a kékkártyás rendszert megnézik, akkor az csak és kizárólag a magasan képzetteknek szól. A mi rendszerünkben a munkavállalók szabadon választhatják meg, hogy egy harmadik országból kit akarnak felvenni, és nincs olyan hatóságunk, ami utána nézne, ellenőrizné, hogy kinek milyen képesítése van. A kék kártyás irányelvnél ugye ellenőrzésekről van szó. Tehát a mi rendszerünk a munkavállaló szükségletein alapul, és ez alapvető különbség. Hogyha kékkártyás jellegű szabályokat alkalmaznánk Svédországban, vagy kellene alkalmaznunk, akkor az bürokráciát eredményezne. Tehát ha megnézzük hogy Svédországban milyen előfeltétele van a munkavállalási engedély megszerzésének. Nos, a munkaadó vizsgálja meg, hogy mire van szüksége. De munkavállalási engedélyt csak olyanoknak adnak, akik a kollektív szerződésben lefektetett fizetést kapják, illetve az szerinti feltételek alapján dolgoznak. Tehát a svéd munkaerőpiaci feltételek szerint részmunkaidőben, teljes munkaidőben egyaránt lehet dolgozni, hogyha valaki ebből meg tud élni, el tudja tartani magát. Ezek tehát a fő előírások, követelmények. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy nálunk nem fizetési küszöb van, hanem az általános munkavállalási feltételek érvényesek, a munkaerőpiaci feltételek. A kék kártyánál viszont fizetési küszöböt határoznak meg, ami nagyon idegen a mi rendszerünkben. Tehát nekünk megvolt a saját rendszerünk, ezt sokan használták, és nagyon kevesen folyamodtak kék kártyáért, mert a miénk jobban megfelelt, nekik rugalmasabb, és nincs semmilyen korlátozás arra vonatkozóan sem, hogy milyen rövid időre lehet munkát vállalni. Illetve arra sem, hogy mennyi időnek kell eltenni, a megújításig. Hát két év meghosszabbítás, négy év, aztán állandó engedélyt lehet kérni, vagy egyes esetekben újabb két éves ideiglenes munkavállalási hm, er, engedélyt. És ezzel szeretném is lezárni a mondandómat. Természetesen csak néhány aspektusra tértem ki, mert 10 perc elég kevés. Ezek tehát a, a fontos szempontok számunkra. A munkaerőpiac és a kormány is úgy gondolja, hogy jó a rendszer, és szeretnénk fenntartani a nemzeti rendszerünket. Tehát szeretnénk, hogyha a kék kártya irányelv reform megváltozna, és párhuzamosan megtarthatnák a tagállamok a saját rendszerüket. Svédországban ugye két rendszer volt eddig, a magasan kvalifikáltaknak egy külön, a svéd rendszer pedig mindenkinek szólt. Mi nem szeretnénk új hatóságot felállítani, hogy az ellenőrizze a képesítéseket. Ez egy csomó felesleges bürokráciát vezetne be, ami jelenleg nem létezik. Mm, úgy gondolom, hogy a fizetési küszöb problémáját már sikerült itt körüljárni. Mindenesetre a svéd modellben teljesen idegenül hat egy ilyen rendelkezés, és egyébként is úgy gondoljuk, hogy minden tagállamnak lehetővé kell tenni, hogy alkalmazzon, vagy ne alkalmazzon fizetési küszöböt és a saját szabályait érvényre juttassa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ö, látni azt, hogy hogyan tudnak ezek a rendszerek együtt, illetve párhuzamosan működni. Most pedig a Németországnak a nagyon érdekes ö, példáját fogjuk meghallani, és megláthatjuk majd, vagy meghallhatjuk, hogy miért használják Németországban sokkal gyakrabban a kékkártyát, mint más országokban. Az előadó pedig... Ö, Hidó Kelc, aki közgazdász, és köszönöm szépen, hogy meghallgatnak. Németül fogok beszélni. Ö, gyakor, gyakran azt kérdezik, nem, inkább nem azt kérdezik, hogy miért működnek a politikai döntések vagy eszközök, hanem azt, amikor nem működnek. És hát ezt szeretnénk most körbe járni. Amikor megnézzük a kék kártyát, akkor Németországban, akkor azt látjuk, hogy a több mint 8000, 80 ezer kártyát adtak ki Németországban, és az a kérdés, hogy miért adtunk ilyen sokat ki. Egyszerűen eh, nyilván egyrészt azért, mert eh, Németország az egyik legnagyobb EU tagállam, tehát a mérete miatt, másfelől pedig azért, mert 2014-ben eh, né, ugyan még 4, 6%-os volt csak a munkanélküliség, de az, azt e megelőző időszakban sokkal nagyobb szükségünk volt vendégmunkaerőre, mint más tagállamokban. Nagyon fontos tehát azt is tudni, hogy Németországban, amikor a kék kártya rendszert bevezették, akkor úgy döntött Németország, hogy a magasan képzett munkavállalók bevándorlását ezen a kék, ezzel a kékkártyás rendszerrel fogják ö, kivitelezni. 2012 elején olyan helyzetben volt Németország, amikor még nem volt túlságosan sok a bevándorló, viszont nagyon, so, nagyon nagy szükség volt a kvalifikált munkaerőre. Amikor megnézzük a német gazdasági, vezet, gazdasági fejlődést, akkor azt látjuk, hogy először ö, volt egy növekedés, de aztán 2009 után egyre rosszabb lesz, lett a gazdasági helyzet. Ö, 2000-es évek elejétől kezdve egyre romlott a helyzet, és akkor 5 millió lett a munkanélküliek száma, és olyan kilátásaink voltak, hogy csak romlik a gazdaság, és ezért az első feladatunk, az e, legfontosabb prioritásunk az az volt, hogy jöjjenek akkor kívülről is dolgozók, 2005-ben volt a nagy fordulópont, mert akkor a munkanélküliek száma hangsúlyosan visszaesett. Hogy pontosan miért, azt nem tudjuk, de gazdaságilag mindenképpen fordulópont érkezett meg 2005-ben, és 2012-ig akkor volt egy rövid emelkedés, de gyakorlatilag 2010-ig mindenképpen alacsonyan maradt a munkanélküliek száma. 2009-ben jelent meg ugyan a jogszabály, de csak 2012-ben ültették át a német jogszabályok közé, és ekkor már a válság hatásai amúgy sem voltak annyira súlyosak, de akkor már vég, végleg elmúltak, és akkor az volt megint a lényeg, hogy Németországban minél több munkaerőt vonzunk, hogy a gazdaságot, és a gazdasági fejlődést tarthassuk. Amikor megnézzük a Németországba áramló migrációkat, akkor látjuk, hogy a az 1990-es évek elején, közepén nagyon nagy bevándorlási hullám, hullám volt, utána viszont eléggé nagyot csökkent. 2008-2009-ben gyakorlatilag kivándorlást tapasztaltunk bevándorlás helyen. Aztán ezért ezekben a 2000-es évek elején nem tartottuk magunkat bevándorlási célországnak. Aztán 2000-ben volt egy új állampolgársági törvény, és 2005-ben egy új migrációs jogszabály és egy új tartózkodási engedélyről szóló jogszabály is megjelent. 2011-ben ezek a, a képzettségek elismeréséről szóló jogszabály is megjelen. és akkor voltak rendelkezések a magasan képzett munkavállalók bevándorlását illetően, de a különböző, különböző restrikciók miatt nem működött megfelelőképpen a rendszer. 2012-ben döntöttünk úgy, hogy ezen változtatni kell, új intézkedéseket kell hozni. 2012-ben döntöttünk úgy, hogy mivel a kék kártya több előnyel rendelkezik, ezért ezt fogjuk alkalmazni a bevándorló munkaerő idevonzására. Egyrészt ugye európai, ö, európai rendszer, másrészt sokkal liberálisabb, mint az addig jelentkező, vagy addig rendelkezésre álló német rendszer. Tehát ezért úgy döntöttünk, hogy a a, az EU-s rendszert vesszük át, mivel még nem volt megfelelő német rendszer, sokkal könnyebb egy adott EU-s rendszert átvenni, mint alapjaitól kezdve kifejleszteni egy nemzeti rendszert. Tehát 2012-ben ö, volt migrációs, volt egy sor migrációs jogszabály, és erre nagyon jól illeszkedett a ö, a kék kártya rendelkezés. Ugye a, a tartózkodás időtartamára vonatkozólag egy hat hónapos határidő volt meghatározva, a kék kártya ettől eltért, és ez egy egészen fontos minőségi különbséget jelentett, amely a bevándorlási potenciált, a befogadási potenciált emelhette és a az ezzel kapcsolatos honlapok is ezt reklámozták, és gyakorlatilag ebből azt kell érteni, hogy Németországban egy teljesen célzott döntést hoztak, mert abban az időben, abban a helyzetben a kékkártya rendszer nagyon jól illeszkedett a német rendszerbe. Ugyanakkor nem ez az egyetlen magasan képzett bevándorlókat vonzó helyze, rendszer, ugyanis volt egy ilyen magas szintű képzettséget igénylő munkavállalási ö, ö, engedély is, amely egy specifikus német rendelkezés, egy német rendszer, de ez rendkívül bonyolult, bonyolult és a döntési jogosultságok nem ugyanolyak, ugyanok, ugyanis a jogszabályokat központilag hozzák, de az adott tartózkodás engedélyről decentralizált módon eh, tartományi vagy önkormányzati szinten szoktak döntést hozni, és ebben a rendszerben ezért eh, voltak nehézségek, míg a kékkártyás rendszer az eh, nemzeti szintre tett mindent. Tehát az volt a probléma, hogy túlságosan sok célcsoport volt, voltak ugye a professzorok, voltak nemzetközi személyzet, csereprogramok, és más olyan programok, amelyek vonatkozólag specifikus szabályozás vonatkozók. És ezért túlságosan nehéz volt ezeket a különböző követelményeket mind megvalósítani és a tartózkodási engedélyt, a német rendszert megvalósítani. A kék kártya ehhez képest sokkal több előnyel rendelkezett, sokkal világosabb rendelkezéseket adott, és sokkal könnyebben betölthető kritériumokat állított föl, nem voltak különböző meghatározott célcsoportok. És ezért történt az, hogy Németország úgy döntött, hogy a kék kártyát fogja használni, mert az adott nemzeti rendszer, amely megvolt, nem volt megfelelően alkalmas. De ugyanezért egy kicsit nehezebb is eldönteni, hogy a kék kártyának mennyire, mennyire volt hat, a hatása jó, hiszen nagyon sokan, akik esetleg a kék kártyát szerették volna eredetileg kérvényezni, végül is a nemzeti rendszerben landoltak. Tehát a következtetések. Az első nagyon fontos tudni, hogy Németországban az kékkártyával kapcsolatos vita az nem függött össze az európai szintű szabályozással, egyszerűen csak szerettük volna a német munkaerőpiachoz való hozzáférést javítani. És akkor német rendszer, megfelelő német rendszer nem volt. Tehát az e-, e európai kék kártya nagyon jó időben érkezett meg a német rendszerbe. Jó szabályozás volt, nagyon jól illeszkedett a német munkaerőpiac igényeihez. És ezért is volt a lehetséges az, hogy ennyire pontosan és erősen áttették a német jogszabályokba. És viszont ugye az, az átvétellel, az, az átvétel sikere az abban attól függ nagyban, hogy meghozzák ezt a döntést, vagy nem. És az, hogy az, e, az ember vagy egy ország az európai kékkártya mellett dönt, az a gazdaság és az egyéb feltételekkel függ össze. Tehát én úgy gondolom, hogy a kékkártyának az elfogadásáról akkor tudunk dönteni, illetve akkor tud sikeres lenni mindez, ha meg tudjuk az országokat győzni arról, hogy ez sikeres rendszer. Köszönöm szépen, most pedig akkor átadjuk a szót Alberto Gerzénak, aki munkaügyi jogász, antidiszkriminációs és migrációs kérdésekkel is foglalkozik, valamint a Bresciai, Torinoi Brescia Egyetemen tanít. Fel fogja felvázolni a helyzetet. Köszönöm, öné a szó. Köszönöm szépen jogászként mindenek előtt a témának a jogi vonatkozásairól fogok beszélni. Nyilvánvalóan az olasz tapasztalatokat fogom ismertetni. Olaszország, akár csak sok más tagállam, amelyekről beszéltünk, ugye korlátozottan használta ki az irányelvet a 2015 decemberi számok szerint 409 külföldi vállalt munkát kékkártyával miközben mintez 800 ezer külföldi munkavállaló dolgozik összesen Olaszországban. Tehát korlátozott a hatása az irányelvnek, normatív problémák és strukturális problémák is jellemzik a helyzetet. Száz ezer olasz szerez évente diplomát, Eh, ugyanakkor kevés eh, investíció történik a eh, kutatásokba az olasz cégek részéről. Tehát az abszorpciós képesség is korlátozott. A rugalmassági javaslatok mindenképpen üdvözlendők, különösen abból a szempontból, hogy az olasz rendszer nagyon merev és kvótákkal dolgozik, hogyha a kék kártya ebből kilép, az mindenképpen üdvözlendő. Ugye a az illegális bevándorlás és jelenlegi helyzet miatt nagyon kevés munkavállalási célú bevándorlót fogad az ország. Az éves kvótákat gyakorlatilag meg sem határozzák most már. Tehát az egyetlen legális belépési út a kék kártya lenne. Természetesen a felülvizsgálati javaslat is tartalmaz azt a lehetőséget, hogy beszámítják-e vagy nem a kvótába a tagállamok az így érkezeteket. A fizetés 24.700 euró lenne, mármint a küszöb, ami nem túl magas. Ennek ellenére nagyon kicsi tehát a siker mm, a rugalmasá tevő aspektusok azonban sikeresebbé tehetik a kék kártyát. Mindenek előtt a hatósági jóváhagyás helyett egyfajta önigazolás is elégséges lenne a cégek részéről. Tehát valamilyen megállapodást kötne a minisztérium a vállalatokkal, vagy a vállalkozói szövetséggel, amelynek értelmében a magasan képzett bevándorlókat nem kellene ellenőrizni a jogszabályok alapján. Aztán lehetővé tenni olyan munkavállalók belépését, akiknek önálló munkakapcsolataik vannak, például innovatív startupot hoztak létre, persze ezt ugye valahogyan rögzíteni kell a jogszabályokban, legális belépési út lenne ez. Eddig nem igazán volt siker ez a terület. A harmadik dolog, inlókó képzéseket lehetne folytatni harmadik országokban, amelyek garantálnák a bejutást az EU munkaerő piacára. Volt egy ilyen kísérlet a belépési kvóták meghatározásánál a külföldön elvégzett tanfolyamokat, ilyen tanfolyamokat figyelembe vették volna. De mm, mm, ez a rendszer sem igazán lett sikeres. A jövőben meg lehetne vele újra próbálkozni. Még egy kísérlet rugalmasabb átételre valamire vonatkozó kifejezés szerepel az irányelv átültetését végző eh, jogszabályban. Tehát eh, egy oktatási eh, bizonyítvány nem feltétlenül jelent szakismeretet. Úgy tűnik nekem, hogy az irányelv javaslat abban az irányban hat, hogy fontos értékelési szemponttá válna a tapasztalat, a valós szakismeret, a mi olasz rendszerünkben, de úgy gondolom, hogy más tagállamoknál is a kollektív szerződésekben nem szerepel a tanfolyamok által adott bizonyítványnak az elnevezése, hanem inkább a valós szakismerettel foglalkoznak, így a tapasztalat fontosabb, mint maga a bizonyítvány. Ez is egy nagyon jelentős rugalmassátétel lenne problémás összetevők továbbra is maradnak, például az Európán belüli mobilitás. Ez rendkívül fontos, többen mondták már, az irányelvnek ez egy kiterjesztett hatása, vagy közvetett hatása lenne nálunk és más tagállamoknál is, ahol kvóták szerint érvényesülnek a hosszú távú tartózkodások, a kék kártya, hosszú távú tartózkodást tenne lehetővé, de Olaszországban, hogyha a kvótában nem fér bele valaki, akkor nem maradhat hosszú távon sem az országban hogy pont most említettem, hogy a kvótákat meg sem határozzák az elmúlt években. A kékkártyás munkavállaló mm, szabadon mozoghatna az egységes munkaerőpiacon, és ebben az esetben már nem feltétlenül magasan képzett munkát kellene e, végeznie, csak hogy Olaszországban a kvóta problémát e, jelent tehát azok is beléphetnének a kékkártyás irányelv alapján a mozgásszabadság értelmében, akik a kvótába nem férnek bele. Aztán a politikai menekültek kékkártyához való hozzájutása a nemzetközi védelem keretében Olaszországban 25%-a azoknak, akik nemzetközi védelmet kapnak, munka, munkát is vállalhatnak Olaszországban a nemzeti törvények alapján. Úgy gondolom, hogy ha ezt általánosítjuk, akkor ez egy komoly előrelépés lehet. Utolsó kérdés. az egységes bánásmód megvalósítása. Úgy gondolom, hogy amikor belép valaki az egyik tagállam területére, garantálni kell az azonos bánásmódot a belföldi munkavállalókhoz képest. Fontos, hogy a közmunkahelyeket is betölthessék, hiszen ez fontos abszorpciós lehetőség. Olaszországban a kék kártyások, ugye csak 400-an vannak, de nem vehetnek részt a különböző mm, közszolgálati versenyvizsgákon. A közalkalmazotti munkahelyekről ki vannak rekesztve. Végül pedig a TB ellátásokból való részesülés. Hát lehet azt mondani, ugye, hogyha magas valakinek a jövedelme, akkor nincs szüksége, de úgy gondolom, hogy ez nem annyira magas, a 24 ezer euró Olaszországban például nem annyira magas, úgyhogy fontos, hogy a TB ellátásokból is részesüljenek mint a hosszú távú tartózkodásra vonatkozó irányelvnél olyan rendelkezést kell itt is alkalmazni, a kormány úgy gondolja, hogy nem feltétlenül segélyezésről van itt szó, és fontos, hogy az azonos bánásmód érvényesüljön. A 2003 per 109-es irányelv szabályozza ezt a legszéles körülben. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm mindhármoknak, és akkor most pedig Vextrom asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm valamennyi eh, résztvevőnek, akik részt vettek szakbizottsági ülésünkön. Rendkívül fontos eh, számunkra, hogy meghallgassuk az önök tapasztalait, és egy kicsit eh, kellemetlen érzem, hogy svédről beszéljek, miközben van itt egy svéd képviselőnk, úgyhogy most át is állok svédre. Köszönöm szépen. Tehát most, hogy eh, van egy eh, svéd eh, meghívott vendégünk, nagyon jó, hogy svédül is beszélhetek. Köszönöm Karina részvételt Svédországban tehát. Az egészen más dolgokat látunk. Nyolc olyan személy van Svédországban, a 18-ból, akik kékkártyás rendszerben vettek részt, és ez nagyon jól mutatja, hogy Svédország van, mi van, illetve hogy a, milyen a munkaadóknak és a szakszervezeteknek az ereje. Ez elég jól működik ez a kapcsolat, és nagyon is valószínű, hogy ezt a rendszert ne, nehezen tudnánk átvenni, ami más országokban jól működik. Tehát az is szükséges, hogy végig gondoljuk a saját helyzetünket, illetve helyünket a világban, a világ versenyben, ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő munkaerőt, képzett munkaerőt, sőt a rendkívül jól képzett munkaerőt amikor látjuk, hogy mi megy a világ más részein, például az Egyesült Államokban, ahol mindenki pontosan tudja, hogy mi az, hogy zöld kártya, ezzel szemben feltehetnénk a kérdést, hogy mi az a kék kártya. Hát a zöld kártya az rendkívül ismert Európában is, és sőt mindenütt. Miközben az e, tudnak olyan európai, akik szeretnek kék kártyát? Hát nem ö, hiszem, hogy sok lenne. Tehát mindenképpen az első fontos dolog, hogy ez a rendszer vonzóbb legyen. És nem csak Németországnak kell ezt a rendszert alkalmaznia, hogy integrálni tudja a munkaerőt. Jó lenne, hogyha találnánk egy olyan eszközt, olyan lehetőséget, amivel versenyezni tudnánk unióként, és azért kell küzdenünk, hogy vonzóbbak legyünk, ez, és ambícióra is szükségünk van. A sri lankai miniszterelnök mondta nemrégiben, hogy az Európai Unió kevésbé vonzó a kutatók és a diákok, munkavállalók számára. Mit jelent ez? Ez nagyon fájdalmas ezt hallani. Én ennek az irányelnek vagyok az előadója, hogy kutatókat, diákokat vonzunk be e, az Unióba. De ezt Sri Lankában is hallottuk, meg más országban is, más célországok vannak Európa előtt, akkor mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a problémát rendezzük, hogy ezek a rendkívül magasan képzettek ide jöjjenek a Unióba. A silankai miniszterelnök azt mondta, hogy sokkal vonzóbb Ausztrália, az Egyesült Államok és Kína és Sri Lankában is mindenki tudja, hogy mi az, hogy zöld kártya mit gondolnak, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy a mi profilunk jobb legyen Európa a világban. Köszönöm. Ez a kérdés a vonzás és a az ismertététele a zöld a kék kártyának szemben a zöld kártyával, ezt sokan említették, amikor eh, Franco Fatini elindította az úgynevezett kék kártyát, már akkor felvetődött, hogy valami nekünk is európai zöld kártya kellene talán, és hát ez egy rendkívül ambiciózus dolog. Senki nem gondolta azt, hogy pontosan olyan valamivel rendelkezünk majd, és valójában an szenvedjük most meg, hogy nincsenek a kék kártyának olyan imidzse, mint a zöld kártyának és a diákok, kutatók, munkavállalók körében sem. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom hangsúlyozni, mert negatívumokat hallunk, de azt is tudom, hogy Laura Crowder és mások is a múltban elmondták, hogy az eredeti elképzelés az az volt, hogy a kékkártya új és hát most Cecilia Wikström is ugyanezt a pontot mondta. Klót, ha megengedi, akkor csak egy dolgot tennék hozzá. Megint csak sérül. Mit tehetnénk annak érdekébe, hogy többet érjünk, mint az a néhány személy, aki idejön, Mik azok a kritériumok, amik kellenének ahhoz, hogy vonzóbbakká váljunk? Csak egy kis történetet mondanék el egy percben, anekdóta. Az Egyesült Államokban voltam, egy taxisofőr vitte ki a repülőtérre Washington DC-ben, és láttam, hogy nem régóta van az USA-ban, elkezdtem vele beszélgetni. Igen, zöld kártyája volt, és megkérdeztem, hogy hogy kapta meg a zöld kártyáját. Azt eh, nevetett, és azt mondta, hogy én nyertem a zöld kártyalotton. Nem mondom azt ezzel, hogy zöld kék kártya lottot kellene szerveznünk, csak azt mutatom, hogy a vonzása, hogy vonzó legyen, valamit kellene találnunk. Ezzel csak azt szeretem volna hangsúlyozni, hogy Európában nem vagyunk túl rosszak, csak nem mégiscsak ki kéne valamit találnunk. Elnök, igen, ez is igaz, van egy ilyen kategória is, hogy zöld kártyát lehet nyerni is. Ez nem svéd, nem svéd vitát tartunk, úgyhogy akkor átadom a következő árnyéklentéstevőknek a kérdés jogá, jogát. Én is svédül fogok akkor beszélni. Nagyon örülök, hogy itt van körünkben, a szakbizottságunkban, tisztelt asszonyom, és szeretnénk eh, rácsatlakozni arra a gondolat, hogy mi történik más országokban. Miért olyan nehéz elgondolkodni, és egy kicsit túllépni a magasan képzettek kategóriáján. Beszélhetünk-e svéd modellről? most itt az alkalom, hogy változtassunk a dolgokon. Az egész irányelvet meg lehetne változtatni, hogy nagyobb legyen a, a, a kiterjedése. Ez azt jelenteni, hogy kiterjedhetne mindazokra, akiknek magas a végzettségük van, de másokra is. És lehetne még egy harmadik csoport is, azok, akik menedékkérőként vagy menekültként érkeztek, és az országban jelenlétük óta dolgoznak, és amikor elutasítják a kérelmüket, de már van munkájuk és dolg, már gyakorlatban dolgoznak, akkor miért ne adhatnánk neki lehetőséget arra, hogy tovább végezzék a munkájukat, anélkül, hogy el kellene hagyniuk az Európai Unió területét. Ez egy változás lenne és Svédországba bevezettünk ilyesmiket, és ez a lehetővé tenni, hogy továbbra is dolgozzon a személy, és nem kényszerítenénk arra, hogy visszamenjen a hazájába azért, hogy majd aztán újra beadjon egy kérelmet a származási országában azért, hogy Európában maradhasson. Ez egy problémát okoz, nehézség, mert ez nem fér bele a keretbe, ez valami ö, eredeti lenne. Hogyan lehetne egy új jogszabályt bevezetni, Ez csak egy ötlet, amit itt felvetettem. Erre köszönöm szépen. Meg kell említenem, hogy a svéd modell erősen képviselt az árnyék jelentés tevői érdekezleteken is, és a következőre majd az olasz lesz ugyanilyen. Köszönöm elnök úr. Egy pontos kérdést szeretnék feltenni annak érdekében, hogy Claude Moraesnek segítsünk a jelentés elkészítésében. Én nagyon jól értem, hogy Svédország nehezen fogad el egy olyan irányelvet, amely nem tenné lehetővé, hogy egy ilyen jól működő nemzeti rendszer tovább működjön. Nem akarják, nem akarnak véget vetni ennek a nemzeti rendszernek. De az új jelentés, különösen a négyes cikk alapján a tagállamokat nak lehetővé tennék, hogy előnyösebb feltételeket adjanak a munkavállalói jogokban, több téren is, például esélyegyelőség, 15-ös cikk, a 16-os cikk, a családtagok, tízes cikk, eljárásjogi garanciák, illetve más rendelkezésekben az ideiglenes munkanélküliség esetében, stb. stb. Szóval vannak lehetőségek, elég sok lehetőség arra, hogy tovább működtessék a nemzeti rendszereket. Én konkrétan azt kérdezném a professzornőtől, illetve a többi előadótól, Gájsz úrtól, hogy az új javaslatban nem lehetne tovább bővíteni a tagállamok lehetőségét a kedvezőbb feltételek megadására. Például arra gondolok, hogy az új kék kártya, vagy a felülvizsgált kék kártya szerencsére a nemzetközi védelemben részesülőkre is kiterjed, de a menedék kérőkre nem a svéd rendszerben a menedék kérők is kaphatnak munkavállalási engedélyt. Versenyképesebb a svéd rendszer ebből a szempontból a kék kártyánál. Ez az első kérdésem. Illetve lehet, hogy vannak más területek is, melyek lennének azok, ahol ha nem is opt-outot alkalmazhatnának, de paralel rendszereket működtethetnének a tagállamok a jelenlegi eh, svéd vagy német rendszerben eh, vannak olyan rendelkezések, amelyek kedvezőbbek, és amelyeket bele kellene illeszteni a jelenlegi eh, javaslatba. A Bodó kollégám említett, és szerintem alapvető Bodil, bocsánat, fontosságú, az, hogy az alacsonyabb képesítéssel rendelkező munkavállalókra is vonatkozzon ez a javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor, hogyha most minden kérdést feltetek, akkor most a ö, válaszokat fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, akkor Svédől folytatom. A svéd rendszert illetően azok a lehetőségek, amelyeket eh, a kék kártya népszerűsítéséért lehetne tenni. Úgy gondolom, hogy a bér eh, küszöb az rendkívül alacsony, szerintem ez nem mm, tölti be a szerepét egy 35 éves karrierje elején van, aki nehezen tud ugye, érvényesíteni a mobilitást, ez a tipikus. De van egy olyan bérstruktúra is Svédországban, ami nagyon más, mint amit például az Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Kanadában láthatunk. Tehát azt hiszem, hogy a bér szint az közvetlen problémát okozhat. A, kék, a Svédországban kártya, tehát a kék kártya bevezetése esetén ez probléma lenne. Vannak persze előnyök a mi rendszerünkhöz képest a kék kártyában, például amikor azt mondjuk, hogy három hónapon belül kell cselekedni, vagy elfogadni, kiadni az engedélyt, vagy elutasítani, és a munkáltatónak meg kell vizsgálnia a kikkártyát a saját szempontjából működik, vagy nem működik, és ha nem működik, akkor nem fogja használni. Különösen, hogy a mi munkáltatóink úgy gondolják, hogy a saját házi rendszerünk jobban működik, és helyi szinten, egy munkaadó esetében, aki ül az irodájában, és egy rendkívül bonyolult rendszerrel találja magát szemben, hát gondoljunk csak a, gondoljunk, képzeljük magunkat az ő helyébe. Leggyakrabban a gyorsaság és a hatékonyság számít. A kék kártya fokozatosan előre törhet a jövőben, de nem úgy, hogy egy, egy másik, egy nagyon jól működő rendszert e, ezért lebontanánk. Ezért dolgozunk mi azon, hogy a saját rendszerünk, ami jól működik, elismert, az megmaradhasson. Mert a, azok a csoportok, amelyeket ez céloz, azok a szükségesek, és mi látjuk, hogy van a szükség más csoportokra is, de nekünk ez a rendkívül magasan képzett munkavállalói csoport az, ami fontos és az igények erre vannak, és ebben van a potenciál. A, ö, nagyon fontos számunkra a menedékkérők, a menekültek, és ez azt jelenti, hogy arra kell ösztönöznünk a az intézkedéseket, hogy ezeket a, a személyeket is beépítsük a társadalomba, és dolgoztassuk. Dolgozzanak négy hónapig, és utána dolgozzanak 12, további 12 hónapig, tehát változzon a státuszuk, hogy ne menedékkérő legyen, hanem munkavállaló migráns munka bevándorló azért, hogy ezek a személyek eh, alkalmazhatóak legyenek a munkaadók eh, részéről. Hát röviden ez lett volna a válaszom. Very much. Um, Köszönöm szépen, Vidogás. A ö, képzettségi szint szerinti bővítésről a következőt mondanám. Németországban nagyon nagy szükség volt a közepesen kvalifikált emberekre is, a különböző iparban dolgozó szakemberek, szakemberekre is, és 2012-ig pontosan az volt a nagy probléma, hogy a kül külföldi képzéseket e, el elismerése nem valósult meg illetve hogy a különböző közepes, a különböző szakképzések szintje nemzetközi összehasonlításban annyira különböző volt, hogy a, nem, nem volt könnyű megítélni, hogy milyen képzéssel jönnek és gyakorlatilag a kék kártyával kapcsolatban is az a probléma, hogy a harmadik ország beli képzettségeket nehéz összehasonlítani, nehéz belőni, hogy a német rendszerben ezek minek felelnek meg. És ezért a nemzetközi védelemmel kapcsolatos, nemzetközi védelmet élvezőkre különböző rendelkezések vonatkoznak arra, arra nézve, hogy mennyi ideig maradhatnak Németországban, és az, hogy hogy tudjuk vonzóbbá tenni az Európai Uniót. Néhány éve úgy látjuk, azt figyeljük meg, hogy a Göte Göte intézetek, amik, amelyek külföldön tanulnak, tanítanak németet, az ő különböző módszereik is az odavonzásra úgy működnek jól, hogyha, hogyha ezt Köszönöm szépen, Alberto. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt a probléma azzal van, hogy a belső csatornákat és a kék kártyát összehangoljuk. Alternatív csatorna, ahogy említettem, a probléma megoldására gyakorlatilag ez a kvóta rendszer leállt, a mi országunkban. Nagyon fontos, hogy más csatornák nyíljanak. Ami azt illeti, hogy a menedék kérőkre is kiterjesszük a kék kártyát. A svéd kolléganő vetette ezt fel. Olaszországban is folyik ugyanerről a vita most, illetve arról, hogy hogyan lehet felmérni a lehetőségét annak, hogy még azoknak is valamilyen integrációs lehetőséget adjunk, akiknek elutasították a menedékkérelmét, hogy az ország területén maradhassanak. Ugye pillanatnyilag nagyon hosszú időbe telik, amíg elbírálják valakinek a menedékkérelmét az a lehetőség, hogy ez alatt az idő alatt kék kártyával integrálódhat valaki, megvizsgálandó. Ha a munkához jut valaki, akkor integrálódhat. Még egy észrevételt szeretnék tenni. A jelenlegi rendszerünkben a szakképesítések esetében a befogadási követelményeknél alacsonyabb szinteket is elismernek, tehát alacsonyabb képesítéseket mondjuk utazás szervezők képesítése is elfogadható. Mm, bizonyítványok és a tapasztalat terén is úgy gondolom, hogy ki lehet terjeszteni a kékkártya szabályozást ami pedig azt illeti, hogy a tagállamok nagyobb mértékben térhessenek el az európai rendelkezésektől, úgy gondolom, hogy nem csak a politikai menekültekre, hanem a mm, nemzeti szabályok szerint ideiglenesen befogadottakra is ki kellene terjeszteni ezt a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadók munkáját. Nagyon érdekes volt nem csak az előadásuk, hanem a képviselőkkel folytatott párbeszédjük is úgy gondolom, hogy a ké, az árnyék előadók számára is nagyon érdekes volt. Minden köszönöm szépen a közreműködésüket, és biztosíthatom önöket arról, hogy az árnyék előadók alaposan át fogják gondolni az önök által javasoltakat. A program utolsó részében egy előadónk lesz, aki a a, aki Gertrui Lano, munkaerő migrációs és humán fejlesztési szakértő a Nemzetközi Migrációs Szervezettől, és ő a foglalkoztatási oldalt ö, is be fogja bevonni, egy kicsit átfogóbb áttekintés, átfogóbb szempontok szerint fogja összefoglalni ezt a, az ügyet, a migrációt és a munkaerőpiaci helyzetet összefoglalva, kombinálva. Azt hiszem, hogy 10 percet tudok adni előadóasszonynak, és akkor utána még lehetőség lesz azoknak a képviselőknek a számára, akik még itt maradtak, kétiseket föltenni az előadónak. Tehát megadom önnek a szót, tessék, Lánó asszony. Köszönöm szépen a szót. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy utoljára szólhassak Hirtról Lánol vagyok, és a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek dolgozom, munkaerő migrációs szakértő vagyok. Egy kicsit a magasan képzett munkavállalóknál szélesebb körben nézném meg a kék kártya kérdését. Először is a jelenlegi és a jövőbeni demográfiai változásokról, munkaerőpiaci igényekről beszélnék, az erre ezekre adott európai politikai válaszokra, illetve bizonyos következtetésekkel fogok élni a legvégén. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor biztos mindenki tudja, hogy Európában öregszik leggyorsabban a népesség, és ez a munkaerőpiacon jelenlévő munkaerőt is csökkenteni fogja. 2060-ban már 19, el fog mű, 19 millió ember fog hiányozni a munkaerőpiacról, ezért a munkaerő bevándorlásának lehetőségeit is át kell gondolnunk annak érdekében, hogy Európa folytathassa a gazdasági növekedést és megtarthassa versenyképességét. Ez nem csak számunkra vonzó, illetve kívánatos a munkaerő vándorlása, hanem egyszerűen egy elkerülhetetlen folyamat. Azt látjuk, hogy az európai lakosság idősödik, máshol viszont a népesség is nagyon gyorsan növekszik, és a munkaerő piacon résztvevők száma is növekszik. A, ezek a területek, például a szubszaharai Afrika és Ázsia sok területe olyan területek, amelyek képtelenek munkát adni ilyen sok embernek, és ezért ezek az emberek, ezeknek az embereknek egy része Európában áramlik mit kíván a jelenlegi munkaerőpiac Európában, és mi lesz majd jövőre a helyzet, már jövő, a jövőben a helyzet. Igen, nem csak a magasan képzett munkaerőre van szükség, hogyha a 20 legnépszerűbb foglalkozást tekintjük, akkor ezeknek csak a fele magasan képzett, a másik felett 10, tehát kö, vagy közepesen, vagy alacsonyan képzett munkaerőt jelent. Szakácsok, fémmunk, megmunkáló szak, szakértők, árusító kiszolgálók, vízvezetékszerelők, villanyszerelők, pincérek, tehát nagyon világos, hogy ebben a szegmensben is van igény, és ezért sokkal több legális csatornát kell megnyitni azok előtt az emberek előtt, akik nem a legmagasabban képzettek, hanem egy kicsit alacsonyabban képzettek, de nagy szükség van rájuk. De Persze meg lehet, fel lehet tenni azt a kérdést, hogy de hát tudjuk, hogy különösen Dél-Európa tagországaiban nagyon sok a, nagyon nagy a munkanélküliség, akkor nem lehetne, hogy ők velük, az ő segítségükkel töltsük be a a hiányt. Hát nem biztos, hogy mondjuk egy onnan származó villanyszerelő képes betölteni egy másik országban a, a feladatot, illetve az sem biztos, hogy szeretne elköltözni, pláne nem túlságosan messzefekvő területekre. A, nemzeti és európai politika ugyan, ugyanúgy nem feltétlenül biztosítja az ehhez szükséges csatornákat, a bevándorlás ilyen szintű csatornáit, hogy miért nem legelsősorban munkaerőpiaci okok miatt hogyha megnézzük a migránsok fogadtatását, akkor látjuk, hogy ez a fogadtatás eddig is nagyon negatív volt, és ezután is az fog maradni. Egy felmérés szerint, amely azt kutatta, hogy a migránsok fogadtatása milyen, Európa az, az gyakorlatilag egyetlen régió az világban, aki negatívan szemléli a bevándorlást. A politika, politikusoknak nagyon nehéz ettől eltekinteni, és ebben a klímában legális bevándorlási csatornákat teremteni. Sajnos a politikákat ugyanakkor, illetve a közvéleményt ugyanakkor leginkább félreértések és félelmek alakítják ennek következtében restriktív politikák születnek, azoknak, annak az ötletnek az alapján, hogy hát ha nem nyitjuk meg a legális bevándorlási csatornákat, akkor az illegális migránsok is meg fognak majd állni, nem fognak majd bejönni, pedig ez nem így van. És még mindig ott vannak a, mindig megvan a munkaerőpiacon a munkaerőhiány, megvan az igény, és hogyha legális úton nem fognak tudnak bejönni, akkor illegális úton fognak majd bejönni az odaáramló dolgozók. Az európai szintű politika hogy tud erre reagálni? A mögött nagy a konzensz, konszenzus, hogy szükség van legális bevándorlási csatornákra a munkaerőpiac igényeinek kielégítésére. Kell egy legális migrációs politika, kell egy legális migrációra vonatkozó európai program, több csatornára van szükség, de jelenleg csak a magasan képzett bevándorlókra korlátozódnak ezek a törekvések. Nagyon széttöredezett egyébként az erre vonatkozó politikák, a jogszabályok, van a kutatókra vonatkozó, egyetemistákra vonatkozó, idénymunkásokra vonatkozó jogszabály, és ezeket a tagállamok mindig is vonakozva fogadják, nem akarják a saját nemzeti szempontjaikat feladni. De emiatt nem tudjuk beteljesíteni az európai migrációs politika fő célkitűzéseit. 2005-ben a legfontosabb ezek közül az volt, hogy a munkaerő elöregedését megálltsuk illetve egy kiegyensúlyozzuk illetve az, hogy a jövőben jelentkező igényeket ki tudjuk elégíteni, harmadsorban pedig, hogy a tudás alapú társadalmat meg tudjuk alapítani, illetve meg tudjuk tartani Európában. Az európai politikák jelenlegi hatája mellett ezt nem fogjuk tudni megtenni. Szükség van a közepes és alacsonyan képzett bevándorló munkavállalók számára is legális bevándorlási csatornákat nyitni az alacsony és közepesen képzett szakértőket eddig az európai politikák nem vették figyelembe. Ha pozitívat is szeretnék mondani, akkor a politika reakciói közül azt tudom említeni, hogy a, az integráció azokat is érint, kell, hogy érintse, akik már megérkeztek migránsokként valamilyen módon. Hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy a nemzetközi védelem, védelmet élvezők, illetve a migránsok mennyire könnyen jutnak a munkaerőpiachoz, akkor még mindig azt látjuk, hogy sokkal nehezebben, mint az adott ország állampolgárai, és általában a képzettségükhez képest sokkal alacsonyabb szintű munkát végeznek. Ezért ezért is nagyon fontos, hogy az integrációval kapcsolatos éppen most elfogadott akcióterv megvalósuljon, hiszen ez olyan lépés lehet, amely közelebb hoz egy kicsit a munkaerőpiachoz azokat, akik már itt vannak, és akik képesek lennének dolgozni Európában. Látom, még két percem van hátra, úgyhogy kulcsfontosságú konklúziókkal, ajánlásokkal élnék. Először is az adatgyűjtést kell fejleszteni, fejleszteni annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalói migrációs politikák a munkaerőpiac igényein alapuljanak. És ugye azt tudjuk, hogy általában ezek a politikák a félelmekre alapulnak, és nem a munkaerőpiac igényein. Nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy ezek a, eze, e, ezeket meg kéne változtatni másodszorban a, munkaerőpiac, a, bevándorló munkaerőkkel kapcsolatos rendelkezések minden szintű képzést meg kell, hogy közelítsenek, nem csak a magas, hanem a közel, közepes és az alacsonyan képzett emberekre is szükségünk van, például a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági szektor szintjét is csak akkor tudjuk a jelenlegén tartani Európában, hogyha hajlandók vagyunk az alacsony képzettségű bevándorlók fogadására Végül pedig azt kell átgondolnunk, hogy hogy tudunk biztonságosabb bevándorlási csatornákat biztosítani a követ közepes és alacsony képzett emberek számára. Jelenleg ezek nem léteznek lehet, hogy vannak kivételek, de nagyon kevés lehetősége van a nem magasan képzett embereknek arra, hogy legálisan Európába jöjjenek és a formális szektorokban munkát találjanak végül pedig még a jogalkotási munka, munkán túl arra is szükség lenne, hogy az Európai Uniós migránsok, migránsokhoz való hozzáállást megváltoztassuk, hogy befogadóbb, pozitívabban hozzáálló társadalmat teremtsünk, amely elhiszi, hogy a migránsok is pozitívan járulhatnak hozzá a gazdasághoz. Köszönöm szépen, és én is szeretnék emlékeztetni önt, hogy pontosan olyan kérdéseket említett, amikkel mi is foglalkozunk, és mi is állandóan azt mondjuk, hogy szeretnénk előlépni ezen területeken. És végezetül ezt az utolsó ülésen meg szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kérdéseik, illetve vannak -e esetleg észrevételek, javaslatok, azokat is most itt az idő, hogy azokat is elmondják, és mi pedig feljegyezzük. Ferrero Gillambert, és akkor még Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy mint ahogy mondta a végén, még megvárom, amíg felteszik a fejhallgatókat. Tehát Cecilia már említett egy olyan kérdést, nevezetesen a vonzerőt. A kékkártyának nincs olyan vonzereje, amivel ide lehetne vonzani az embereket, de nem csak azért, mert más versenytársak is vannak, hanem abból is következik, amit ön mond, mert a társadalmak nem eléggé befogadóak, xenofóbia, rasszizmus van, és azok az emberek, akik kívülről jönnek, és esetleg szívesen jöttek volna hozzánk, hallják, hogy ilyen érzelmek uralkodnak a társadalmainkban, és akkor ez lehűti őket. Ez is egy nagyon fontos része a, annak, hogy miért nem vagyunk elően vonzóak ami pedig az újonnan érkezettekre, de szól, kellene szólni azokról is, akik már itt vannak, vagy akik a háborús övezetekből jöttek el, menedékkérők, őket is integrálni kellene, dolgoztatni kellene. És vannak azok, akik pedig más helyekről, olyan helyekről jönnek, akik jönnek át a földközi tengeren és belehalnak, nincs, úgy gondoljuk, hogy nincs hely az ő fogadásukra, megint csak látni kellene, hogy itt kellene építeni egy legális belépési ö, csatornát, ahelyett, hogy arra ösztönözzük őket, hogy ezeket az illegális és veszélyes ö, utakat válasszák. Ö, hogy látják, mit tehetne az Európai Unió? Talán nem tudunk mindent ebbe a kékártya irányelve beleszorítani, de vannak-e más megoldások, amiket esetleg tudna nekünk javasolni? Olyan módszerekkel vagy szabályozást, ami hatékony lehetne azon ők személyre, akik nem háborús vezetekből érkeznek. Elnök, köszönöm szépen. Jean Lambert, még szeretném megemlíteni, már említettem a meghallgatás elején, hogy kompetenciája van a Szociális Ügyek Bizottságában is, és tagja mindkét szakbizottságnak, ami nagyon jó. Köszönöm szépen! Szerettem volna egy kicsit visszacsatlakozni a témához, amit itt említettek. Ugye, ha a kékkártyát és a múltat nézzük, akkor mondták, hogy vannak tagállamok, amelyek megpróbálták például Németország megpróbált Indiából számítástechnikusokat vonzani, és azért nem sikerült nekik, ahogy hallottuk, pontosan, mert azok, akiket ők szerettek volna felvenni, az Európai Unióra azt mondták, hogy hát nem megyünk oda, mert ez egy rasszista hely. Tehát a világnak az a része, ahol negatívan néznek a migrációra. Tehát feltételezhető, hogy az egyik dolog, amit kellene tennünk e területen, hogy megnézni, hogy milyen mm, ö, antidiszkriminációs jogszabályaink, ö, hogy ezek valóban működjenek, de kellene, szorosabban kellene együtt dolgoznunk a szakszervezetekkel és a munkadókkal is ezen kérdésekben. Például, ha megnézzük a bérküszöböt, akkor az is meglepő, hogy Svédországban nagyon nagy a kollektív szerződéseknek a területe, miközben más országokban pedig nem annyira vannak kollektív szerződések tehát egy országnak képes kell lennie, hogy diszkrecionális jogait alkalmazza a küszöbök, a bér küszöbökkel. Az önök szempontjából ez lehet, hogy hasznos, de le, meg kéne vizsgálni, és legvalami mással helyettesíthető-e. Az is érdekelne, hogy hogyan lehetne jobban kezelni a szakképzettség elismerését. Amikor az emberek ide megérkeznek, és érvényesíteni szeretnék a képzettségüket, amit esetleg itt szereztek, mielőtt elmentek Európából, ez is egy dolog lenne, amit meg kellene vizsgálni. És itt egy kérdés soron megyek végig. Tehát a hogy a családtagnak a munkavállalási joga a kérkártyával, hogy azt nem korlátozott, tehát valaki úgy gondolja, hogy ide jön, a családja is jön, a és aztán lehet, hogy a képzett férj vagy feleség nem fog tudni dolgozni, és ez meghatározza a döntő, mert ugye csak a magasan kvalifikáltakat keresik. A legmagasabban kvalifikáltaknak például aztán van lehetőségük, például orvosok gyakorlatilag eldönthetik, hogy melyik országba kívánnak menni hogyha valaki vonzó szeretne lenni, vagy vonzók szeretnénk lenni, akkor mi más, mit kellene még tennünk? Elnök, köszönöm. Még egy észrevételt hogy kérdést tudunk fogadni, de kérem jelezzék, hogy van-e még valaki, aki szeretne szólni. Nincs, rendben, akkor köszönöm. És ha válaszolni kíván, akkor megadom a szót. Legalábbis megpróbálok. Köszönöm szépen a nagyon hasznos és észrevételeket és kérdéseket. Ami a gazdasági migrációt illeti, és azok, akik itt, akik itt vannak nemzetközi védelemre jogosultak, és megkapják ezt a státuszt, mit tehet az Unió? Hát természetesen ez egy nagyon nehéz kérdés, amire nem feltétlenül van meg a válaszom, de néhány eh, irányt mutathatok. Először is figyelembe kellene venni, hogy bizonyos utakat nyissunk a munkaerő munkavállalás célú bevándorlásnak akiknek megvan a képzettségük, amire szükségünk van, és nem feltétlenül kizárólag a legmagasabban képzeltek, de hogy mások is jöhessenek ide, anélkül, hogy az óceánon át csónakban kéne átutazniuk, és hát ha akarjuk, ha nem arról van szó, ne nyomjuk vissza azokat, akik, akik egyszerűen csak jobb életet szeretnének, hanem azért, mert itt úgyis szükség van a képzettségükre, tudják, hogy ha elmennek Olaszországba, ott lesz megfelelő képzettségük, csak éppen nincs meg a papírjuk. Ez az egyik vetülete a dolognak, amivel foglalkozni kellene aztán itt próbálok lát, nézni, hogy tulajdonképpen milyen kérdések is vannak. A kérde, kérdeztek, rákérdeztek erre a bérküszöbre, és hogy ez hat, hasznos-e vagy sem. Azt mondanám, hogy a bérküszöb, ahogy ez jelenleg működik, az európai kékkártya irányelven az nem hasznos. Véleményem szerint túlzottan magas, és nem veszi figyelembe az ágazati különbségeket. Lehet, hogy egy adott ágazatban sokkal magasabbak a bérek, mint egy másikban. És aki új a munkaerőpiacon, például diákok, vagy akik az frissen diplomások, akik első munkahelyüket keresik, rájuk más vonatkozik nyilván. Tehát ezt Szóval mindenképpen célszerű átnézni, mert az új változatban a bérküszöb az alacsonyabb, és a diákokra vagy fiatal dolgozókra másolkozik, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetnének különbségek a különböző ágazatok között. Például Svédországban megnéztük a kollektív szerződéseket, azok tárgyalását, ott is vannak bérkritériumok, tehát lehet, hogy lenne jobb rendszer. Ami a szakképzettség elismerését illeti, természetesen nagyon nehéz integrálni olyan embereket, akiknek nem tudjuk elismerni a képzettségüket, és a, nem csak a hivatalos képzettségről van szó, hanem a képességekről is, amit lehet, hogy esetleg informális úton szereztek, és ezeket vajon hogyan értékeljük úgy gondolom, hogy itt mindenképpen több eszközt, módszert kellene kidolgozni, hogyan lehet ezt harmonizálni, mert most olyan helyzetek is vannak, hogy az egyik ország elismer egy bizonyos képzettséget, vagy szaktudást egy másik ország ugyanazt nem ismeri el. Ez nem egy egyszerű folyamat. Végezetül pedig a munkához való joga a családtagnak, a kékkártyás családtagoknak. Én nem vagyok a, mellett, hogy ezt tiltsuk. Ez nem segíti a, azt, hogy vonzó legyen a kékkártya És az indiaiakat illetően, még hogyha nincs is munkaerőpiac, hát a személy, hogyha talál munkát, akkor is mindenképpen bizonyítani kell, hogy az ő profiljára van kereslet, és hát hogyha a munkadó hajlandó felvenni, akkor miért ne ke, mehetne dolgozni. És végezetül, ami pedig a, az alacsonyabb képzettségűek munkavállalási célú bevándorlását illeti, hát nyilván nehéz a kék kártyába, mert az egy adott körre van korlátozva, Mindenképpen fontos lenne ez is, mert nagyon sok országnak nincsenek nemzeti rendszerei erre. Svédországnak van, de más tagállamoknak nincsen, és nekik is szükségük lenne alacsony képzettekre, például Litvánia, Lengyelország, egyre több alacsonyan képzett munkaerőt foglalkoztatnak a szomszédos országokból, Moldovából, Örményország, Grúziából. Ugyanakkor ezek az országok pedig küzdenek, hogy valamilyen rendszert létrehozzanak, és ez egy hozzáadott érték lenne az Európai Uniós instrumentok körében, hogy hogyan is kezeljük ezt a legális bevándorlást az alacsonyabban képzettek részéről. Köszönöm szépen, és mielőtt befejezzük az ülést, szeretném megköszönni önnek is, és mind, minden más előadónak az érdekes előadásokat, és köszönöm azoknak a képviselőknek a figyelmét, akik az ülés végéig itt maradtak. A legális migrációval kapcsolatban nehéz következtetéseket levonni, de a még itt maradott négy képviselőnek mondanám, hogy a feladatunk tényleg ö, ö, rendkívül nehéz. Tudom, hogy ö, nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy megértsük, hogy a legális bevándorlás területe rendkívül kiterjedő, és ha megnézzük a bizottság eh, javaslatait, és a ma hallottakat ehhez hozzátesszük, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy itt a tagállamok eh, véleményei, a szuverenitással kapcsolatos program, problémák, az integráció kérdése, az, hogy a rasszizmus és az integráció kapcsolata, hogy alakul az Európai Unióban. Ezek mind rendkívül bonyolult kérdések, és a feladatunk az, hogy egy kompetens javaslattal álljunk elő, annak érdekében, hogy életben tudjuk tartani a bevándorlás legális csatornáit. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem lesz hozzáadott értéke ennek a jogszabálynak, és akkor nem tudunk egy olyan kompetens és együttérző hozzáállást kialakítani, amire szükség van. Ja, nagyon komplex, nagyon bonyolult ez a az egész terület, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió nagyon sokat veszít azzal, hogy nem sikerül ide vonzani a, szakértőket, a bevándorlókat. Nagyon nagy problémák vannak az integrációval, nagyon nagy problémák vannak más területen. Az a lényeg, hogy most minél jobb javaslatot állítsunk össze. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az árnyék előadók egy nagyon nagy szakértelemmel bírnak, korábban dolgoztak ezekben a témákban, és biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadói találkozók során tovább tudjuk fejleszteni a szöveget a ma itt szereplő előadók szavaival vissza fogunk emlékezni, és ezek majd visszhangzanak a következő üléseinken is. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt ezen a meghallgatáson, ami ezt a komplex problémát, a legális bevándorlás problémáját próbálta meg elemezni. Köszönöm mindenkinek a munkát, holnap találkozunk.